Okay, everybody. Nos, kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit, kérem foglaljanak helyet, hiszen megint csak, mint mindig, nagyon sűrű a napi rendünk. Nem igazán kell eh, bevezetést tartanom, úgyhogy 5 percet visszanyerhetünk abból a 10-ből, amit elvesztegettünk. Nyilvános meghallgatásra kerül most sor, ez nyilvános meghallgatás a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről. A program szerint most a különböző felügyeleti szervek vagy különböző vállalati végfelhasználók vagy tőzsdei szerveknek a szakértőinek a az előadásait hallgatjuk meg, és utána pedig kérdéseket lehet feltenni. Tudom, hogy az első hozzászólónk Zsué úrnak egy kicsit hamarabb el kell mennie, úgyhogy megpróbáljuk az ő hozzáintézett kérdéseket minél hamarabb meghallgatni majd a kérdés-felelet részben. A jelentéstevőnk fogja a meghallgatást összefoglalni Werner Langent. Langen. Ő készíti ugyanis a származékos piacokról szóló jelentést. Kérem a hozzászólókat, hogy tartsák be a hozzászólási időt, mert különben nem lesz időnk a kérdésekre. És ez biztos, hogy felbosszantaná a képviselőket. És azt is kérem, hogy ne beszéljenek túl gyorsan, mert a tolmácsoknak nehézségeik lehetnek, hogyha túl gyorsak az előadások, és meg kell szakítanunk akkor a hozzászólókat. Az első hozzászóló Jean-Pierre Jouet, aki az AMF elnöke, a Caesar eh, elnöke. Meg is adom a szót önnek, Jouet úr. Köszönöm szépen elnök asszony a eh, bevezetőjét, eh, illetve az, hogy nem tartott hosszas bevezetőt, és rátérhetünk azonnal az előadásra, franciául fogok beszélni, a lehető leggyorsabban, mondja az előadó. Elnök asszony, kedves képviselő urak és hölgyek, a mai téma témát a G20-asban, Londonban, illetve Pittsburghben már említette Ugyanakkor akkor beszéltünk a szabályozásról, a regisztrálásról, a kompenzációról, és akkor arra az álláspontra jutottunk, hogy ezek legyenek az elsődleges prioritások. Meg vagyok röződve arról, hogy nagyon gyorsan áttérhetünk az első szakaszról, azaz az elvek rögzítésé után, az operációs folyamatokra és eljárásokra. A tanács és a bizottsággal együttműködve emiatt ez a bizottság és ezen a bizottságon keresztül a parlament ki fogják tudni fejteni mindazt a tevékenységet, ami szükséges ahhoz, hogy ezt a munkát elindítassuk. Köszönetet szeretnék mondani Langen úrnak, mert egy kiváló munkát végzett, olyan munkát, amelyik egyértelműen meghatározza a paramétereket, és amelyik meghatározta világosan és egyértelműen a mozgásteret. Hála Langen úr munkájának maguk a piaci szabályozók is elkezdtek dolgozni a CSSR egyik munkacsoportjában, amelyiknek én vagyok az elnöke. Mit szeret mit szeretnénk ezzel elérni. Nagyon egyszerű a valóság. Először is nem szeretnénk, szeret, azt szeretnénk, hogyha tűz esetén, azaz vészhelyzet esetén szeretnénk olyan tűz álló ajtókat, amelyek automatikusan záradnak annak érdekében, hogy a vészhelyzet ne legyen tovább, mert ez a globalizáción keresztül veszélybe sodorhatja más szereplőket is, igen széles skálában. Másodjára az áttekinthetőség elősegíti a piacok jó működését, és olyan dolgokat szeretnénk látni, amelyeket eddig nem láthatnánk, nem láthattunk. Azaz, hogy ki mit vásárol, miért és mekkora összegért. Ez eddig nem volt lehetséges, mert az egész piaci folyamat elmosódott volt hogyan tudunk eljárni. Először is egy hármas triptikumot felállítani, amelyik a standardizálás, a kompenzáció és a regisztráció hármasra épül. Először is a szabályozás. A szabályozás nagyon fontos, mert csak azt tudjuk kompenzálni és regisztrálni, ami szabályozva van. Tehát először is megfelelő módon kell körülírni, hogy miről is van szó, mi ennek a, a beszédnek a tárgya. Tudjuk, hogy nem minden szabályozható, ugyanakkor ez nem szabad, hogy kifogás legyen annak érdekében, hogy ne legyenek nagyra törő terveink. Aztán a rögzítés, adattárolás. Vannak a kereskedési adattárak. A kereskedési adattárak ezek a tűzáró ajtók kellenek, hogy legyenek. Nagyon fontos, hogy ezek jól működjenek, ugyanis ezekkel tudjuk a különböző kockázatok kihatásait csökkenteni. Emiatt a CSSR nagyra törő sztenderdeket szeretne eh, rögzíteni ezeknek a kereskedési adattároknak. A személyes véleményem az, hogy úgy gondolom, hogy ezeket úgy kell kezelni, mint hitelintézeteket. És a Cezár, erre együtt én úgy gondolom, hogy egy ilyen adattárt kell létrehozni abban a térségben, ahol az adott pénz nem működik, és kapcsolatban kell, hogy legyen a központi bankkal, mert a központi bank a, ki, hiteleket nyújt a sor a folyamat legvégén. Nos, én úgy gondolom, hogy az adattár képzésnél kell, hogy valamilyen díjazás legyen, és ezt javasoltak a Bázeli Bizottságnál is. Tudjuk, hogy nem tudunk mindent szabályozni, és ugyanúgy nem tudunk mindent kompenzálni. Ez teljesen természetes, ugyanis van nagyon sok olyan annyira egzotikus termék, amely nem fér bele, nem lehet eh, megfelelő hatékonysággal kezelni a kockázatot. Aztán a rögzítés. A görög válság rámutat arra, hogy nem elfogadható az, hogy a szabályozó hatóság nem tud bizonyos ö, műveletekről. Ez nagyon fontos, mert ö, hogyha ö, nem így van, a, az nem így van, akkor az egész ellenőrzési folyamat kútba esik. Cezár azon dolgozik, hogy olyan folyamatokat és olyan eljárásokat dolgozzon ki, amelyek megfelelő módon segítenik abban, mindenkinek az egyetértésével, hogy a felügyeleti feladatok kellőképpen legyenek ellátva minden egyes szereplő bevonásával. És ez nagyon fontos mikroprudenciális szempontból, és én magam személyesen, és ezt a megközelítést támogatom. Nagyon fontos tehát, hogy a szabályozónak tegyenek jelentések a különböző intézmények, úgy, ahogy a IMF is javasolja. Ez a mi esetünkben az európai piacon, ahol 27 hatóság van, ellenőrző hatóság, ez mindenképpen nagyon fontos, hogy koordináljuk bizonyos feltételek mellett, hogyha ezek a különböző kereskedelmi adattáraknak a adattárait összeegyeztetjük, akkor nagyon fontos eredménye lesz ennek, ezt úgy hívjuk, hogy áttekinthetőség. Nagyon fontos, hogy megfelelő legyen ezeknek az adattáraknak az elhelyezése. Két megközelítés van. Van, ahol van az egyik eh, nézet, amelyik azt mondja, hogy egyetlen egy globális adattár kell, hogy létezen, Másodszorban egy olyan megközelítést helyez előtérben, ahol különböző blokkokat, tehát földrajzi egységenként kezeli ezeket az adattárakat. Itt természetesen előtérbe kerül az önállóság. Mind a két logikának megvan a maga ö, létjogosultsága, az egyik a globalizált megközelítés, az egyszerűséget és a könny után na, a könnyebb ellenőrzést teszi lehetővé, a másik oldalról viszont nagyon fontos, hogy azért egy bizonyos önállóságot adjunk az államoknak. Nagyon fontos minden esetre, hogy teljesüljenek a feltételek, azok a feltételek, amelyek mindenki számára elfogadhatóak. A trade depository Amennyiben az első változat elfogadható, akkor azt is tudomásul kell venni, hogy ez a trade depository akár egy harmadik országba kerül. Ez azt jelenti, hogy minden olyan művelet, ami Európában történik, az harmadik országba kell elhelyezni, és emiatt úgy vélem, hogy az európai jogalkotásnak ezzel a kérdéssel kellene foglalkozni, és ezért el kell indítani egy vitát ebben a témában. Nos, akkor ez a három, a, a szabályozás, regisztrálás, a kompenzáció hármasára épülne a Cezár és a G20-as programja, és ez nagyon fontos, mert úgy véljük, hogy a, a, a tőzsden kívüli kereskedelmet mindenképpen szabályozni kell, ugyanis nagyon nagy kockázatokat jelent, és ennek a kockázatnak a csökkentése lenne a mi feladatunk. Zárásként a személyes véleményemet szeretném kifejteni két témában, két olyan témában, amelyel foglalkozott a bizottság, az előadó Lengen úr is, és mások is, de ezekkel nem foglalkoztunk keleget. Először is, mi lenne E, az ESMA-nak, az új európai ügynökségnek a szerepe ebben a képletben. Úgy vélem, hogy az ESMA feladata az az, hogy felügyelje és engedélyezze a páneurópai szervezeteket, illetve e, globális szervezeteket, intézményeket. Az EBA-val együttműködve, együttesen engedélyt adnak ezeknek a kereskedelmi adattáratnak a létrehozására, akár többre is, attól függően, hogy milyen országokban alakulnak ki, de úgy vélem, hogy az ESMA nem fogja tudni felügyelni minden egyes tevékenységet napról napra, úgy vélem, hogy emiatt szükséges, hogy meglegyen a megfelelő kapcsolattartás Elnök félbeszakítja, kérem, zárja le rövidre a mondandóját, mert nagyon kevés az időnk. Nos, az első megjegyzés az az, hogy az ESMA felügyelje az összes pénzügyi intézet, intézményt, biztosítókat, nyugdíjpénztárakat és bankokat. Szükséges tehát, hogy egy megfelelő mechanizmus legyen kidolgozva. Végül, végezetül nagyon fontos, hogy tekintettel a kereskedelmi adattárokra, nagyon fontos, hogy a szabályozók látják, hogy milyen műveletek történnek a deriváta, a törzsdén kívüli deriváták kereskedelménél. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, kinyújtották a módosító javaslatokat illetve a beszédeket a beszédeket kiosztották a kollégák, úgyhogy ha valamire nem jutott már ideje Zsujé úrnak, akkor a képviselők el tudják olvasni a beszédét. A következő beszéd Henrik Paulson beszéde lesz, aki a European Derivatives Nasdaq QMX képviselője. Tessék, Tisztelt képviselők, tisztelt Langen úr, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívtak, és előadhatom azt, hogy a clearing házakkal kapcsolatban milyen változások várhatók, illetve a Nasdaq eh, omex kapcsolatban, illetve a derivatívákkal kapcsolatban. Nos, a Nasdaq eh, OMEX eh, az egész világon globálisan működtet piacokat, piac technológiát állítunk rendelkezésre több mint 70 piac számára 50 országban. Teljes karrieremet a derivatívákkal töltöttem, főleg a tőzsdékkel és a clearingházakkal foglalkoztam. A derivatívák vagy származtatott ügyletek fantasztikus eszközök. Nagyon fontosak abból a szempontból, hogy jól működjen a modern gazdaság. Azonban és hát el kell mondanom, hogy van egy azonban. Itt az ideje, hogy a kockázatkezelésre és a regulációra, szabályozásra koncentráljunk. 2008-as pénzügyi válság világossá tette, fájdalmasan világossá tette, hogy az OTC eh, tehát a törzsdén kívüli származtatott ügyletek eh, nagy kárt okozhatnak, hogyha nincs, nem kezelik ezeket megfelelően a piaci résztvevők köztük a bankok, a végfelhasználók, a tőzsdék, a, kli, a clearingházak együtt a politikusokkal és a szabályozókkal együtt próbálnak lépéseket tenni az OTC derivatívák területén. Szeretném elmondani azt is, hogy a G20-ak és az ő végkövetkeztetéseik nagyon fontos mérföldkövet jelentenek, és most ezt idézném minden standardizált tőzsdén kívüli származtató ügyleteket tőzsdén vagy elektronikus kereskedési platformon kellene ezekkel itt kellene kereskedni. A tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket jelenteni kell, és hogyha ezeket nem jelentik, akkor pedig nagyobb tőke kívánalmaknak kell megfelelniük. Azt hiszem, hogy nagyon fontos nyilatkozat ez, és fontos, hogy ezt minél gyorsabban végrehajtsuk a G20-aknak ezt az ajánlását. Fontos lépés lesz ez abban is, hogy stabil eh, pénzügyi piacokat hozzunk létre, és eh, az európai gazdaság talpraállását eh, lehetővé tegyük. A CCP-k és a tőzsdék a válság során elég eh, ellenállónak bizonyultak. A jól szabályozott piacokon működtek, stabil, stabilitást és bizalmat tettek lehetővé a pénzügyi rendszerben a központi clearingnek nagyon fontos elő, előnyei vannak, mind a kockázat csökkentésben, mind pedig más területeken is. Tehát egy CCP clearing ház az eladó és a vevő közötti kapcsolatot kapcsolat keretében merül föl, és a pozícióknak a kolletarizációját teszi lehetővé. Az általános piaci struktúrával kapcsolatban a CCP jobb helyzetben van, mint más szerződő fél a derivatívák kockázatait ért, kockázatának értékelésében. A CCP-k kifejezetten erre jöttek létre. Szeretném hangsúlyozni, azt, hogy miért annyira jók ezek a CCP-k a kockázatkezelés tekintetében. Először is ezek fegyelmezett keretet tesznek lehetővé a kockázatkezelés esetén. Nagyon fontos az, hogy mindig először a kockázatkezelésre koncentráljanak a clearingházak, a kolletarizációra, a arra, hogy ne tegyünk kivételt nagy ügyfelek számára, kis ügyfelek számára, szomszédok számára, mindig az egységes elmánás elvét érvényesítsük. Mindig zárjuk ki a nem fizetési kockázatokat, vagy fedjük le ezeket. A clearing házak már nagy, nagyon szigorúan járnak el, már akkor is, ha csak gyanítják a hitel vissza nem fizetést. Tehát a fegyelmezett kockázatkezelési keret a legfontosabb a CCP számára. Harmadszor Másodszor ez a eh, clearinghouse ez lehetővé teszi az egy szerződő félbe való eh, nettósítást. Ez eh, ez azt eh, jelenti, hogy ha több szerződő fél van, akkor a CCP-n keresztül eh, egy pozíció és egy szerződő félre eh, netósítja az egész folyamatot. Harmadszor a CCP-knek a CCP-k, illetve a clearingházak soha nem tartanak meg pozíciókat, nem vállalnak jelzálók hiteleket, jelzálók kockázatokat, E, egy olyan helyzetben, hogyha a CCP-t arra kényszerítik, hogy egy pozícióba kényszerítik, azonnal reagálnia kell, és le kell ezt zárnia. Ezek a e, jellemzők jellemzik tehát a CCP-t, és ez e, ennek köszönhetően a kockázatkezelésre kiválóak, és minden más clearing, például a bilaterális clearingnél jobbak. Mindezt figyelembe véve azt is tudjuk természetesen, hogy a CCP nem felel meg minden termékre. Vannak olyan származtatott ügyek, ügyletek, amelyek nagyon összetettek, nagyon kockázatosak, és vagy kevésbé gyakran használják őket, és ezek a termékek nem igazán alkalmasak arra, hogy a CCP-n keresztül clearingeljék őket. A CCP tehát hozzájárulhat, vagy jó szolgálatot tehet a piacon a nagy ügyfelek számára, de nem tudja megoldani az összes problémát a piacon. Teljesen világos és szükségessé válik az, hogy a CCP számára jó szabályozást kell kidolgozni, egy új, eh, megbízható európai szabályozás központi eleme kell, hogy legyen az új jogszabályoknak. Ez eh, megfelelő lehetőséget teremt a clearing házak számára Európában. A Nasdaq Omex eh, ezt üdvözli, mind a szabályozás, mind pedig a felügyelet szintjén a clearingházak esetében a level playing field, tehát az egyenlő feltételek biztosítása mindenki számára elengedhetetlen. Még egy dolgot hadd mondjak el, amit szabályozni kell, bár nagyon sok mindent kell szabályozni, de azt gondolom, hogy a CCP függetlensége nagyon fontos kérdés és fontos jellemző. Annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy nincsen konfliktus a kockázatkezelésben, és a CCP autonóm módon fel tud lépni kockázatkezelési feladatainak ellátása során. Emellett nagyon fontos szerepet játszanak a részvények is. Természetesen az árazás, tőzsdei részvénykereskedelemben az árazás az a e- piacok átláthatóvá tétele nagyon fontos. És igaz az, hogy egyes származtatott ügyleteket lehetne tőzsdén, e, ezekkel lehetne tőzsdén kereskedni, a teljes transzparencia azonban elengedhetetlen minden tekintetben a felhasználók számára. Emellett a tőzsdei kereskedés nyitott és és kölcsönös hozzáférést biztosít az adatokhoz, illetve a piacokhoz, a piacokhoz, ami nagyon fontos, különösen az nehéz helyzetekben és a krízisek során. Emellett szeretnék szólni néhány szót a vállalati végfelhasználókról nagyon fontosak a vállalati végfelhasználók, és eh, számukra eh, különleges elbánást kell eh, biztosítani, hiszen mások, nagyon specifikusok ezek a végfelhasználók. Természetesen nem minden vállalati végfelhasználó jelent rendszerkockázatot, és ezért más elbánásban részesülhetnek. De a rendszerkockázat természetét nem szabad az alapján megítélni, hogy valaki általában hogyan használja a származtatott ügyleteket. Nem az alapján tehát, hogy hogyan használja a származtatott ügyleteket. Nagyon sokféleképpen lehet származtatott ügyleteket használni, és nagyon nehéz lehet a gyakorlatban meghatározni, követni és monitorozni az derivatívák alkalmazását a rendszer kockázatok megállapítását a méret alapján kell megtenni. Az cégek, vállalatok természetétől függetlenül, vagy profiljától függetlenül. A központi clearinget a vállalati végfelhasználóknak is használniuk kell, mi véleményünk szerint. Végezetül, mivel már lejárt az időm, röviden összefoglalnám, Nos, tehát a származtatott ügyletek a krízisben nagyon fontos szerepet játszanak, fontos és, és szükséges lépésekre van szükség annak érdekében, hogy az ezekkel kapcsolatos kockázatokat csökkentsük. Felül kell, vizsgált, felül kell vizsgálni a szabályozást, és biztonságosabbá kell tenni a kereskedést és a clearinget. A clearingházak, a tőzsdék és a platformok biztonságosabbá tehetik a származtatott ügyleteket a jövő szempontjából. Végezetül a kockázat kezelés úgy működött, mintha megpróbálnánk teljes korom sötétben elkapni egy fekete macskát. Eh, attól még, hogy, eh, attól még, hogy ezeket a szabályokat bevezetjük, attól még a macska nem fog eltűnni, viszont fölkapcsoljuk a villanyt, és sokkal egyszerűbb a macskát elkapni, hogyha fölkapcsoltuk a villanyt. Köszönöm szépen. Thank, you very much. And... Köszönöm szépen. Tudom, hogy nagyon nehéz betartani az időt. A következő két felszólalónk közül az, az első a 15 perces ö, időszak felét ö, kapja meg, tehát 7,5 percet. Light Masters, a JP Morgan globális nyersanyag csapatjának vezetők. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a meghívást. JP Morgan-nél dolgozom, és már kb. 20 éves tapasztalattal rendelkezem különböző területeket. A, de, természetesen a derivatívák is részt vettek a pénzügyi válságban, és ezért pontosan meg kell vizsgálnunk, hogy pontosan mi is ment félre, mi nem sikerült, meg kell tanulnunk a leckét és le kell vonunk a tanulságokat. Természetesen az is nyilvánvaló, hogy a gazdaságnak nagyon is fontos részét képezik a származtatott ügyletet. És ennek egyében szeretnék két nagyon fontos dologra kitérni, amelyekre a jelentés tevős kitért, amelyek kulcsfontosságúak a származtatott piacokon. Egyrészt a clearing infrastruktúrák hiánya, másrészt pedig az átláthatóság hiánya, különösen a szabályozói téren szeretnék olyan kérdésekre is kitérni, amelyek a spekuláció val kapcsolatban merültek föl. Nyilvánvaló, hogy a központi clearingje az OTC derivatíváknak rendkívül fontos a pénzügyi piacok stabilitásának szempontjából, és ezt kötelezővé kell tenni. De két tényezőre ki kell térni. Először is nem minden OTC piaci résztvevő képes a clearingre a, a végfogyasztók eh, is kifejezték aggodalmakat, hogy ez likviditási nehézségekhez és további költségekhez vezetne és megnehezíteni a kockázatmenedzsmentet. Másrészt viszont az OTC derivatívák egy részen nem is alkalmas a clearingre, csak, csak olyan derivatívákat lehet eh, clearingelni, amelyek megfelelően, eh, amelyek likvidek, megfelelő likviditással bírnak. A rendszer szintű jelentőséggel bíró intézeteket kell bevonni a központi clearingbe, nem pedig a kereskedelmi végfogyasztókat kellene a központi fél által végzett clearingbe bevonni. Ugye először is meg kell határozni, hogy mit kell clearing alá vonni. Először is a kockázatokat is meg kell vizsgálni. Fontos az összekapcsoltsága a szisztematikus jelentőséget bírő intézetek között. Fontos, hogy magas százalék arányt határozzunk meg mindenféle a származékos piacon résztvevő vállalat vagy szereplő számára. Ez nagyon rugalmas, és ezen kívül pedig a szabványosítás és a, az alkalmasság szempontjából is nagyon jó. Ezen kívül pedig az összekapcsolt mellett szeretném az interoperabilitást is kiemelni. Ebben ez egy pozitív fejlemény, és a, a részvények és kötvények piacán itt a hatékonyságot, a választási lehetőségeket és növeli. Az interoperabilitás a derivatív piacokon azonban új kockázatokhoz vezetett, és mivel a különböző CCP különböző kockázati modelleket dolgoznak ki, ezért érdekes lehet, hogy melyeket használják fel a letétváltozáshoz, vagy pedig a nem teljesítési alapokhoz való hozzájárulásokhoz. Ami pedig az ösztönzőket illeti, ezek is nagyon fontosak annak érdekében, hogy e, sikeresen áttérjünk arra, hogy minél több derivatívát clearingeljenek a központi szerződőfeleken keresztül. Természetesen fo- ö, van abban elfogadható érvés, hogy magasabb tőke ö, részt ö, állapítsunk meg a szerződések, szerződő felek számára, de mindenképpen ö, ezeket tükröznie kell a tőkekalkulációknak is. A Karaszféle jelentésben a CRD 4-ről erre részletesen is ki fognak térni. És az összezőkkel kapcsolatban fontos a ccp irányítása és a kockázat kezelői bizottsága felállítása. A pénzügyi eszközök biztosítása a kockázat menedzsmenthez fontos, hogy akik ezt végzik, azok képviselve legyenek a kockázati bizottságban is. Az ő részvételük nélkül a felhasználókat tulajdonképpen megakadályoznak abban, hogy eleget tegyenek a kezelési kötelezettségeknek. És a CCP ösztönzőit is ezzel felhigítanák. Ami pedig az átláthatóságot illeti, teljes mértékben támogatjuk az átláthatóság növelését, a szisztematikus kockázatok monitorozása nagyon fontos, illetve a piac megfelelő működésének biztosítása is fontos. De ez nem lehet öncélű. Az átláthatóságokat, átláthatóságra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően kell uh, kidolgozni, annak érdekében a likviditást fenntartsuk a szabályozók teljes mértékű hetletatosságot igényelnek a derivatív pozíciók tekintetében. Annak érdekében, hogy megfelelően működjenek a piacok, az átláthatóság és a likviditás sajnos néha kizárja egymást. Hogyha már megelőzően nyilvánosságra hozzák a kereskedési szándékokat, lehet, hogy nehézségbe ütköznek majd, hogyha pénzügyi forrásokhoz akarnak jutni. Aztán egy másik problémát okozhat, hogyha a tőzsdére vinnék át a, a derivatívákkal való kereskedelmet. Mielőtt lezárnám a beszédemet, ezt szeretném mondani, hogy tudom, hogy a, a spekuláció és a kereskedelmi felhasználása a derivatíváknak számos vitát okozott már. Nincs olyan felelős pénzügyi intézet, amely átvállalná mások kockázatát, anélkül, hogy ő maga is biztosítatná a saját kockázatait ezért nagyon fontos, hogy ezekkel az eszközökkel e, élhessenek annak érdekében, hogy megvédhessék a végfogyasztókat a kockázataikkal. Ugyanannak a láncnak a részét képezik, és mindannyiuk célja a kockázatkezelés. Természetesen a kockázatot mindenki másképp elítéli meg, e, ez hozza létre ezt a piacot, és ez spekulációt is okozhat. De hogyha túlságosan kemény szabályokat hozunk, akkor a likviditást akadályozzuk meg. Ami pedig az állami CDS-eket illeti, a hitelderivatívák nem okoznak költségvetési deficitet, a likviditás növelik annak érdekében, hogy a kormányok a deficiteket csökkenthessék. Ezért ezt is tekintetbe kell venni annak érdekében, hogy ne csökkentsük a piacokba vetett bizalmat, és ne terheljük még inkább az adófizetőket. Elkötelezettek vagyunk a megfelelő eh, politikai döntések mellett, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítottak a felszólásra. Köszönöm szépen. Két másodpercet megspórolt nekünk. Tapsoljuk meg előadónkat, megérdemli. És most eh, szeretnék rátenni a következő eh, előadásra. A Deutsche Bank részéről van itt. Eh, John Albeck, meglátjuk, hogy toppolni tudja ezt a, ezt a teljesítést, teljesítményt. Madam Chair, members of the European... Tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a mai vitára, amely az OTC derivatívákról szól. Az én hozzászólásom az OTC, eh, tehát a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozik, azokra a változásokra, amelyekre szükség van, és arra, eh, azokra az előnyökre, amiket ez biztosított az Európai Unió számára. Kezd, hadd kezdjem a kontextussal. Az eh, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel már 25 éve foglalkozunk, és a legtöbb cég használja ezeket az ügyleteket annak érdekében, hogy a kereskedelmi kockázataikat kezeljék. Ezek a kockázatok magukba foglalják a valuta árfolyam kockázatokat, aztán a gyakori hitelfelvevőkkel kapcsolatos finanszírozási költségeket ide tartoznak a kormányok, illetve a nemzetközi ügynökségek, aztán a kamatkockázatok, nyugdíjal biztosító és egyéb az ott a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek megfelelő kockázatátruházási mechanizmust biztosítanak. A pénzügyi kockázatokat a végfelhasználókról, akik nem tudják ezeket a kockázatokat kockázatokat kezelni, bankokra, illetve dílerekre, kereskedőkre ruházzák át, akik ezek erre specializálódtak. Európában hatékony és, és versenyképes OTC piacaink vannak, azonban ezt még javítani lehet, és ezt szabályozni kell. Szeretnék három területre kitérni, a clearingre, az átláthatóságra és a kereskedésre. Kezdem a clearinggel, és a kollet kollateralizációval általában. A jól tőkésített, szabályozott clearingházak megfelelő adós megfelelő kockázatkezelési e, eljárásokkal csökkentik a rendszerkockázatokat és az egyik legfontosabb célja az európai szabályozóknak és az Egyesült Államok belejéknek is, hogy a megfelelően clearingelt OTC, OTC derivatívák arányát növelje. A Természetesen vannak itt hatalmas kihívások. A nem pénzügyi vállalkozások általában nem, eh, adnak, nem helyeznek biztosítékot az OTC kereskedéseikre minden nap, minden esetben. Eh, azért, mert eh, vagy meg akarják spórolni a pénzt, és ez mindennapi problémát okozna nekik a bonyolult és összetett, összetett fedezett feltöltési felszólításokkal kapcsolatban. E, azt is biztosítani kell, hogy a megfelelő termékekre vonatkozzon a, jogszabályalkotás. Egyes OTC termékek nem, fele, nem tudnak, e, nem alkalmasak a clearingre. Azonban vannak releváns e, kockázatok, például a valuta árfolyam, illetve a fizetési kockázat gyakran a kulcsfontosságú kérdés, nem pedig a szerződőféle kapcsolatos hitelek. Meg kell határozni, hogy melyek a megfelelő termékek, melyeket kell tehát a szabályozás alá vonni. Emellett elvárható, hogy a clearingházak tagjai is elmondhassák a véleményüket a témával kapcsolatban. Még egy dolgot hadd mondjak el ezzel kapcsolatban. A clearingházakat jól kell szabályozni. Nagyon fontos, hogy ne versenyezzenek abban, hogy ki tud gyengébb kockázatkezelési sztenderdeket, vagy alacsonyabb kollaterális elvárásokat biztosítani. A transzparencia kulcsfontosságú, ugyanis az OTC piac nagyon sokáig átláthatatlan volt a szabályozók számára a kereskedés eletti feltárással kapcsolatban már nagyon, ugye nagyon nagy adatállomány áll rendelkezésre annak érdekében, hogy segítsük a, segítsük a piacokat abban, hogy mi a megfelelő ár. És azt gondolom, hogy a árfeltárással kapcsolatban nincsen mm, gond, azonban a kereskedés utáni kérdések sokkal komplexebbek. Az ágazat támogatja a jobb hozzáférést a felügyelők számára, és hadd említsen például a CDS, CDS-ek esetén a DTCC az Egyesült Államokban már 2006 óta működik, aztán Stockholmban is szeretnének létrehozni egy kereskedési adattárat kamatlábakkal kapcsolatban, illetve Londonban származékos részvényekre vonatkozóan. Jó előrelépés sikerült, nagy előrelépés sikerült elérni. A közzététel, a, a professzionális piacok eh, kereskedési tevékenységének közzététele fontos, azonban óvatosnak kell lenni, és nem szabad a likviditást eh, eh, veszélybe sodorni. Nagyon fontos az, hogy ezt felismerjék az európai szabályzók. ezt már megtették a MIFID-del, és ezt folytatni kell. Ami a standardizálást illeti, hát, szabványosítást illeti, ez gyakran, el, ez gyakran elhangzik az OTC derivatívákkal kapcsolatban. Mit szeretnénk elérni? Az eljárások és a jogi keret szabványosítását ez hatékony piacot eredményezhet. Egyes esetekben a standard feltételekkel létrehozott termékek nagyon jó eredményeket hozhatnak, például a tőzsdei határidős ügyletek. Sok esetben azonban a derivatívák erre nem alkalmasak, ugyanis testre szabott feltételekre van szükség ahhoz, hogy a kockázatokat megfelelően kezeljék. Nos, hogyha együtt, együttműködünk, és folytatjuk a munkát a clearinggel, a transzparenciával és a szabályosítással kapcsolatban, akkor valódi testre szabott és hatékony megoldásokat érhetünk el. Meg kell akadályozni, hogy az eh, elmúlt két évben felmerült krízis, eh, válság másodszor vagy harmadszor is eh, kirobbanja. Három kulcsfontosságú pontot szeretnék említeni. A transzparencia ezen a területen erősítésre szorul, de ezt át gondoltan kell végezni, hogy a likviditást ne érje hátrányosan. A clearing hatékony módja a rendszerkockázat elkerülésének, de nagyon sok végfelhasználó nem jelent rendszerkockázatot. Harmadszor pedig a tőzsdei piacok nem biztosíthatnak teljes körű kockázat, kockázat lefedést minden termék számára. Várom a vitát, köszönöm szépen! 23 <laughs> másodpercet spóroltam, elnök! Az úgy látszik, hogy eh, többször kellene versenyeztetni a hozzászólókat, mert nagyon ambiciózusak. Nos, nézzük, hogy eh, folytathatjuk-e ezt a kiváló eredményt, és most rátérünk a nagy vállalati végfelhasználókra. 7 és fél percre megadom a szót Hókan Fjuknak, aki az EON Energy Trading eh, menedzsere. Tessék, a szó. Share. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő. Köszönöm szépen a meghívást hogy, és hogy beszéltek itt ezen a meghallgatáson. Az energiakereskedelem fontos annak érdekében, hogy a nagyfogyasztók és a termelők védeni tudják eh, vállalatokat a kockázatokkal szemben, elsősorban rövidtávú áringadozással szemben, és a kisfogyasztókat is eh, megvédik ezzel, illetve a fogyasztók nevében átvállalják a kockázatokat. A likvid elektromos eh, eh, áram és gázpiacok eh, kialakítása nagyon fontos európai politikai cél, amely a versenyt és a versenyképes árakat fogja támogatni. Fontos, hogy figyelembe vegyék az eszközalapú árukereskedelem specifikus igényeit, annak érdekében, hogy biztosítani tudják magukat a fellépő kockázatokkal szemben. Tehát ennek a politikának mindenképpen kompatibilisnek kell lennie a likvid energiapiacokkal. Mi mindenképpen üdvözöljük az átláthatóságot és a standardizációt, amely növeli a szabályozás hatékonyságot. Ugyanakkor aggódunk a clearing kötelezővé tétele miatt, illetve amiatt, hogy az OTC derivatívákat ezen túl csak a tőzsdén lehetne adni és venni. Ugyanakkor az OTC derivatívák végfogyasztói sokkal alacsonyabb rendszer kockázatokat jelentenek, mint a pénzügyi intézetek, éppen ezért aránytalan lenne a clearing kötelezővé tételes számukra is. Úgy tűnik, hogy a nyersanyag vállalatok bedőlése csak átmeneti árhatást okoz. Ezt láthattuk például, amikor az Enron vagy más fontos szereplői az energiapiacnak csődbe mentek a végfogyasztókat védik a már létező energiapiaci szabályok, fizikai biztonság tekintetében is, illetve az ellátás folyamatosságának biztosításának tekintetében is. Ha megnézzük a következő diát, ez megmutatja, hogy hogyan is kezeljük a kockázatokat. Az energiaipar rendkívül intenzív és a befektetések például az erőművekbe nagyon komoly nyersanyag ár kockázatnak tesz ki bennünket, és ezt egy nagyon szigorú kereten belül kezeljük, ahol a hitel kockázat, a cashflow kockázatnak és a nyersanyagár kockázatnak és határértékeit megszabjuk. Hogyha mondjuk csak a hitel kockázatra koncentrálnak, akkor ezzel vagy, ez vagy a cashflow kockázat, vagy pedig a nyersanyagár kockázat kárára történne. Nagyon szigorúak a hitelpolitikáink, és ez biztosítja azt, hogy a hitelkockázat megfelelő, elfogadható ö, mértékű maradjon a tőzsdei kereskedelem, az OTC derivatívák és a fizikai szerződések keveréke biztosítja a megfelelő kockázatmenedzsmentet. Hogy példaként egy eh, szintüzelésű erőműnek a kockázatát azáltal biztosítjuk, hogy elektromosságot adunk el, szenet vásárolunk a határidős piacokon a kockázat kezelés, a kockázat értékes határozza meg az ezzel kapcsolatos ügyleteket, hogy a tőzsdén folytatjuk ezeket pedig a tőzsdén kívüli piacokon. Olyan esetekben, amikor az ügyleteket a clearing házakban számoljuk el, akkor természetesen letétbe kell helyezni bizonyos összeget, ugyanakkor bizonyos árváltozások ahhoz vezethetnek, hogy nagyobb összegű letétet kell elhelyezni, és ez a cashflow kockázatot növelni. Az ár kockázat, vagy a cashflow kockázat, vagy a kettő kombináció nőni fog, hogyha a clearinget kötelezővé teszik, hogyha nem tudjuk optimizálni a lehetőségeinket, hanem kötelezővé teszik a clearinget így a cashflow kockázat meg fog nőni. Ez azt jelenti, hogy még több készpénzt kell ö, tartalékolnunk, és nem tudjuk befektetésekre szállni a forrásainkat, amit egyébként tennénk hiszen így a forrásainkat tartalékba kell helyezni, annak érdekében, hogy a váratlan események, események kockázatait is fedezni tudjuk mindenképpen csökkenti ez a befektetési lehetőségeinket. Hogyha a pénzügyi intézetekkel vetjük össze az energiapiacon jelenlévő vállalatokat, akkor látjuk, hogy végfogyasztóként mi természetes pozíciókkal rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogyha az elektromosság ára nő, akkor a letétek összeges nőni fog, és ez eltér a pénzügyi intézetektől. A második különbség pedig az, hogy a bankok könnyebben jutnak pénzhez, a vállalatokhoz képest legalábbis. Hogyha hogyha még többet tennénk félre, akkor ezzel a hitelminősítés is változna, és ö, még kevesebb pénzünk maradna a befektetésekre. A Európa energiapiacai ö, számos helyen még mindig nem likvidek, és hogyha kötelezővé tennék a clearinget, akkor ez további terhet jelentene az er-, energiakereskedők számára, illetve akadályokat gördítene a piacra újonnan belépő szereplők számára, és mindez akadályozná az energiapiac fejlődését. Ezen kívül pedig a, az eszköz alapú árukereskedelmet folytató vállalatok nem jelentenek rendszer kockázatot. És a legfőbb céljuk, hogy a kockázatot csökkentsék. Nincsenek olyan pozícióik, amelyek, amelyeket biztosítanunk kellene. Tehát fontos, hogy különbséget tegyünk, és ne vezessenek be büntető jellegű tőke követelményeket a nem pénzügyi intézetek számára. Egyedértünk azzal, hogy az átláthatóságot növelni kell, mi is szeretnénk látni azt a macskát, és úgy gondolom fontos, hogy a szabályozók tisztában legyenek azzal, hogy mi folyik a piacokon de ha egy olyan vállalat pozíciót megnézzük, mint a miénk, akkor fontos a, a mögöttes eszközök ö, ö, vizsgálata is, hiszen itt ö, fizikai pozíciókról van szó. És hogy lezárjam, mi úgy véljük, hogy a kockázat menedzsmentet nem szabad büntetni, a vállalatokat arra kellene bátorítani, hogy további kockázatkezelési tranzakciókat hajtsanak végre, fontos a pénzügyi stabilitások, a befektetési aktivitások, az ellátási biztonság, a munkahelyteremtés, az energiaárak biztosításának érdekében. Úgy gondoljuk, hogy a kötelező clearinget csak két pénzügyi intézmény között kellene bevezetni, és végül szeretnénk mi is hangsúlyozni, hogy az NR fő igazgatóságon folyó munka úgy tűnik, hogy valóban ránk szabott, az energiapiacra szabott szabályozás kíván bevezetni, és ezt mi üdvözölnénk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És végül Richard Rayburn kapja meg a szót. Aki a Vállalati Pénzügyi Vezetők Egy- Egyesületének elnöke. Tessék, öné a szó Rayburn úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a meghívást. Hogyha megengedik, akkor azzal kezdeném, hogy mi mennyire érdekünk nekünk ez a szabályozás, és aztán rátérek egyes pontokra. Az Európai Vállalati Pénzügyi Vezetők Egyesülete nem kereskedelmi, nem kereskedési egyesület, egyesület nem lobbizunk, nincsen profitunk, nem vagyunk profitorientáltak. Mi például egyszerűen megpróbálunk értelmes megoldásokra jutni, ott, ahol reformra van szükség, például a SZEPÁ-val kapcsolatban, vagy az OTC ügyekkel kapcsolatban. A mi érdekünk egyszerű, ahogy ezt eh, meg felmutatták már, úgy láttuk, hogy a végrehajtás az európai cégektől elvonja az alapokat, és a pénzbiztosítékba eh, csatornázza át. Úgy gondoltuk, hogy ez csökkenti a kockázat mér, eh, mérséklést. Szerettünk volna a parlamenttel és a bizottsággal együttműködni. Az EACT teljes mértében támogatja a G20-ak következtetéseit, és teljesen világos, hogy nagyon sokat kell még tennünk Geithner pénzügyminiszter által említett katasztrof, katasztrofális bukással kapcsolatban, ami a Wall Street-i eseményekkel kapcsolatosan felmerült. Itt tényleg a Wall Streetre utaltak, ami fontos, a származékos ügyletek válsága a pénzügyi intézményekről szólt, olyan cégekről, amelyek nem igazán a valódi gazdaságban helyezkednek el. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy csökkentsük a kockázatot. Ugye a derivatívák csökkentik a kockázatot, nem pedig növelik. Az én véleményem szerint nagy hiba lenne az EU részéről, hogyha nem alkalmazná a kivételt a végfelhasználókkal kapcsolatban a szabályosítás alól. Azt gondolom, hogy a kivétel nélkül, hogyha a kivételt nem alkalmaznánk, akkor a cégek csökkentenék a kockázat lefedését. Langen úr jelentése nagyon fontos kérdésekre vonatkozik, a benyújtott módosítások kibővítették a vita dimenzióját. Ezek a kérdések amelyeket szeretnék feltenni, megvizsgálják azt, hogy a végfelhasználók miért és hogyan használják a derivatívákat, mi az a rendszerkockázat, és a KKV-kra is kitérek. Miért használnak a végfelhasználók derivatívákat? Azért, hogy csökkentsék a kockázatukat, nem azért, hogy szerencsejátékot üzzenek, és nem azért, hogy spekuláljanak. Milyen típusú kockázatról van szó, és miért nem mondhatjuk azt, hogy egy szerencsejáték vagy spekuláció? A kockázat mitigáció, kockázat csökkentés derivatívákkal ez akkor merül föl, hogyha valuta árfolyam, kamatkockázat, kamatlábkockázat, illetve nyersanyagkockázatok merülnek fel, hiszen importálnak és exportálnak a cégek. Én nagy és közepes cégekben dolgoztam Európában, az USA-ban és Ázsiában, és mindenhol használták a pénzügyi kockázatok csökkentését. A igazgató tanácsok ragaszkodnak ahhoz, hogy az azonosítható kockázatokat minimalizálják, és ez a feladat a vállalati pénzügyi vezetőknek, ez alól nagyon kevés kivétel van. Ez a megközelítés, ez dokumentálva van bizonyos anyagokban, szakpolitikákban, illetve eljárásokban. Gyakran mondják azt, hogy a kockázat fedezés, a hedging, ez egyszerűen spekulatív. A válaszom azonban az, hogy a kockázat lefedés, a hedging, ez tulajdonképpen kockázat csökkentés, és ez biztonságot jelent az egyébként bizonytalan helyzetben. Most nézzünk egy példát. Egy cég 24 ezer embert alkalmaz, és a részvényeinek 25%-át importálja dollárban, és ez azt jelenti, hogy nagy kockázat merül föl az ellátási lánci kockázatokban és a vállalat világosra teszi, hogy ezeknek a kockázatoknak a kezelése hedginggel valósul meg, és így tud megfelelő közlet, döntéseket hozni. A második kérdés arra vonatkozik, hogy hogyan használják a derivatívákat. Nos, ez a cég valutát vásárol a tőzsdén kívüli határidős ügyletek keretében, és ezt ennek keretében tudja lefedni aztán később a kockázatait. Mondjuk nézzünk egy másik példát, a National Grid az egy áramszolgáltató az Egyesült Királyságban, és euróban bocsát ki kötvényeket, és ezeket swapolja az USA dollár alapokba, és így tudja finanszírozni az Egyesült Államok beli üzletét. Azt mond, el szeretném, szeretném hangsúlyozni, hogy a derivatíváknak ilyen típusú alkalmazásával kapcsolatban semmiféle spekuláció nem merül föl. A harmadik kérdés, van-e arra bizonyíték, hogy a végfelhasználók rendszerkockázatot jelentenek. Én nem értem az önök aggodalmait ezzel kapcsolatban, de szerintem ez csak egy elképzelt kockázat. Két hatalmas különbség van a pénzügyi ágazat és a valódi gazdaság között, és a bukások között. Ezeket meg kell vizsgálnunk. A bankok sokkal gyorsabban dőlnek be, és nagyon ritkán kerül arra sor, hogy olyan típusú összekapcsolódás legyen, ami magával rántja a végfelhasználókat. A legutóbb, megnézzük a legutóbbi vállalat összeomlásokat, a WorldCom vagy a Tyco, ez, ez azért bizonyos ideig tartott, sokkal tovább, mint mondjuk a Lehmannek vagy az AIG-nek a bedőlése. bedőlése. Ezeket sok, és sokkal, kis, sokkal kisebb, illetve nincsen olyan összekötöttség, egymástól való függőség, mint a pénzügyi ágazatban. Ezért azt mondanám, hogy a végfelhasználók kapcsolatos rendszerkockázati felvetésnek nincs létjogosultsága. Miért kellene a KKV-kat különbözőképpen kezelni? Általában a KKV-k ugyanolyan, ugyanolyan kockázattal néznek szembe, mint a nagy cégek. Most kérdés az, hogy elfogadja az Econ azt, hogy a vég, nagy végfelhasználók nem jelentenek rendszerkockázatot, hogyha ezt elfogadja, akkor nem látom okát annak, hogy a KKV-kat máshogy kezeljék. Az Európai Bizottság és a Parlament nagy kihívással néz szembe, hogy egy olyan szabályozási struktúrát hozzon létre, amely felismeri és elfogadja a végfelhasználókat. Az Egyesült Államok Szenátusának a mezőgazdasági bizottsága múlt héten benyújtott egy anyagot, amelyet követhetnénk mi itt Európában. Itt a kereskedelmi végfelhasználónak a megfelelő definíciójára került sor, és itt, itt is szerepel a kockázatcsökkentés kérdése. Remélem, hogy az Európai Bizottság és az ECOM megnézi ezeket a javaslatokat majd, és vitázni fog ezeknek az eh, átvételéről. Emellett eh, Emellett eh, én is úgy gondolom, hogy a szabályozó hatóságoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bizonyítékot, illetve magyarázatot követeljenek a végfelhasználóktól arról, hogy azzal kapcsolatban, hogy miért alkalmaztak rájuk kivételt. Nos, én e, azt szerettem volna elmagyarázni, hogy a végfelhasználók hogyan használják a derivatívákat. Remélem ez sikerült. Várom a kérdéseket. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Összegyűjtöttem azoknak a nevét, akik hozzá kívánnak szólva, illetve kérdéseik lennének. Ezeket szeretném csoportosítani. Először is a jelentéstevő Werner Langen kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szakértőknek, hogy egy aktuális áttekintését nyújtották a témának, és számos eh, gazdasági vélemény kiegészítőjeként szeretnék most köszönetet mondani azért, hogy anélkül, hogy egymás ellen érveltek volna, minden szempontot és problémát felvetettek. Mindenki egyetetett abban, hogy jobb szabályozásra van szükség. Senkit nem hallottam volna ezt megkérdőjelezni. Csak az a kérdés, hogy mit is lehet szabványosítani, a termékeket, az eljárásokat, vagy csak a jogi keretet tudjuk standardizálni. Ezen még dolgoznunk kell, és a bizottság az, az első részét a CCP-kre vonatkozó jogszabályjavaslatokat kívánja beterjeszteni. Kérdés az is, hogy eh, meddig menjen el a szabványosítás és akkor jönnek ugye a vállalkozások, elég a bilaterális biztosítás, aztán a központi szerződőfél clearing központok kérdése, a CCP kérdése, tehát ugye az elején elhangzott, hogy jó lenne, hogyha minden valuta területén létrejön egy ilyen clearing központ. Egyrészt felmerül, hogy hány ilyen clearing központja jön létre, kitartsa ezt fenn, aztán a verseny kérdése, elhangzott az interoperabilitás fontossága. Nem, nem lehet, hogy ez a kockázatot csak növelné, hogy az eurozónában mondjuk csak egy ilyen clearing központ jön létre, és akkor a verseny érdekében nem lenne jobb, hogyha több ilyen központot hoznánk létre. Aztán az egyik résztvevő felvetett azt a kérdést is, és ö, érdekelne az ezzel kapcsolatos vélemény, hogy a központi szerződőfél clearing központokat tekintetjük-e bankoknak, hiszen legyen ugye saját tőkéjük, legyenek szakértők, tehát a ccp ktől követeljünk banki engedélyt, itt számos módosító indítvány született ezzel kapcsolatban. Aztán az átláthatóság kérdése. Igen, egyetértünk ebben a kérdésben is, de többektől hallhattuk azt, hogy az átláthatóság a piacon, illetve az átláthatóság a szabályozó szinten, illetve a konkurencia számára is ö, fontos lehet az átláthatóság, de akkor az adatvédelem hol kezdődik? A hatékonyságot nem szabad ö, ö, rontani. Aztán nagyon kevés hangzott el az OTC derivatívák egyik politikailag kényes ö, szempontjával kapcsolatban, ez pedig a CDS-ek, a fizetési csereügyletek kérdése. Ezzel kapcsolatban még nem hangzott el semmi. Örülnék, hogy a szakértők ezzel kapcsolatban is véleményt nyilvánítanának. Ö, a módosító indítványokban számos javaslat született erre nézve, itt a hitelnemfizetési biztosításokkal kapcsolatban is hangzottak a javaslatok, például Görögországgal kapcsolatban. Tehát kérdés, hogy a hitel nem fizetési biztosításokat külön kellene kezelni az általános szabályozásra, elkülönítve foglalkozunk ezzel, ezen az egyik kérdésem. Köszönöm szépen. úgy gondolom, először összegyűjtjük a kérdéseket, hiszen biztos vannak egymást átfedő kérdések, most pedig az árnyék jelentéstevő, a szocialisták részéről Dominik Vicse kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány rövid kérdést szeretnék feltenni először is. Amikor meghallgattok Jean-Pierre Jouet urat, ha jól emlékszem, akkor egyszer csak ő utalt egy olyan CCP-re, amelyikben egy homogén pénznemet használnak. Mit jelent ez az euró, illetve az eurozónával kapcsolatosan? Megkérdezem az előadóktól, hogy mit gondolnak önök a governance szektorra, és milyen módon lehetne a CCPK hatóságát reformálni. Utolsó kérdés. Melyik? Milyen lehetőség van arra, hogy elektronikus platformokat kiterjesszünk, amelyek az ügyeteket rögzítik, szabályozva azokat a platformokat, elektronikus ügyleteket rögzítő platformokat, amelyeket befogadnak, amelyekben befogadunk mindenféle kereskedést, tehát tőzsdén belüli és tőzsdén kívüli kereskedést. Köszönöm készfilmben a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm szépen Langen úrnak, hogy megszervezte ezt a meghallgatást. Nagyon jó, hogy ennyi szakértő szólaltat hozzá, mindannyian más szempontból közelítették meg a kérdést. Mint minden más meghallgatás esetében most is szóval a KKV-kről és a végfogyasztókról, róluk beszéltem még, de most ettől eltekintenék két fontos témával kapcsolatban szeretnék felszólalni. Az egyik az egységes kereskedési adattár, hogyha hogyan lehetne ezt struktúrálni, hogyan lehetne a globális árok számára a beszámoltatást ö, megszervezni, hogy földrajzilag egyenlő módon mindenki hozzáférjen az adatokhoz. Aztán pedig a, az áruk, a, az eszközök kategória alapján hogyan tudnánk a szabályozást megoldani. A globális szabályozók úgy gondolom képesek egy rugalmas modellt kidolgozni, de hogyan lehetne a, a vállalatokat, például a nem pénzügyi piacon szereplő vállalatokat, például az energiapiaci szereplőket bevonni ebbe, és hogyan lehetne a rugalmas modellt alkalmazni ebben az esetben a hedgefondok stratégiáit, és hogyan lehetne bevonni a modellbe. Köszönöm szépen. Talán most rátérhetnénk az a válaszok első körére a CCP-k és a valuták kérdése számos alkalommal felmerült. Zsujé úr említette ezeket. Ö, ugye nem a CESR véleményét képviselte ebben a pontban, talán kifejthetné bővebben, hogy milyen kockázatokra gondolnak a központi bankoknak, milyen kockázatokkal kell szembenézniük, hiszen nekik kell likviditással ellátni a nemzeti piacokat hiszen a derivatívák át ívelnek a különböző joghatóságokon és a valuta területén. Tehát kérdés, hogy ennek milyen következményei lehetnek, különböző áruk, vagy az olaj árát például dollárban fogják rögzíteni, és akkor a kereskedelmet az Egyesült Államokban kellene végezni, hiszen ez lenne az egyik logikus következménye ennek a javaslatnak. Kicsit egy olyan probléma, amelyről nem beszélünk, de mindenki tisztában van vele valóban szükség van-e minden valutazónában egy külön CCP-re, vagy pedig inkább gyakorlati szempontból közelítsük meg a kérdést, és minimalizáljuk a felmerülő problémákat, amelyek az összekapcsolódásból adódnának. Először Zsujé úr kapja meg a, a szót, hiszen ő neki hamarabb el kell mennie. Megpróbálom a határidőket betartani. és az önök idejéről van szó, és Lengen úrról. Én azt mondom, hogy az Egyesült Államokban bármi történik, mindig is lesznek ilyen kereskedési adattárak. A lényeg az, hogy megtudjuk az, hogy mi történik, ami nem dollárban történik. Amikor is vannak olyan szerződés, amelyek euróban köttetnek, és a, a hasznat egy központi bank fedezi euróban. Attól a pillanattól kezdve szükség van arra, hogy legyen bizonyos ellenőrzési folyamatok, és ezeket a központi bankból kellene elindítani attól a pillanattól kezdve szükség lesz arra, hogy valaki ellenőrizzi, milyen prudenciális eh, szükségletek vannak, és eh, milyen módon lehet ezeket eh, egy kereskedési adattárban rögzíteni és megnézni, hogy mennyire erősen vagy kevésbé erősen bizonyos zónákban. Én, ahogy mondtam, a magam nevében támogatom a kereskedelmi adattáraknak a létrehozását, különösen az eurozónában, gyakorlati okoknál fogva, és úgy vélem, hogy ezer ok is van erre, az Egyesült Államokban ők azt csinálják, amit csinálnak, ők ott azt csinálnak, amit akarnak, és úgy gondolom, hogy érdemes látni, mm, hogy ők is a dollár védelmért miatt teszik ezt, úgy gondolom tehát, hogy mi is tegyük meg ugyanezt annak érdekében, hogy kevésbé függőek legyünk egy olyan témában, amelyikben a politikának is van része. A második kérdés azok után, ami elhangzott, az európai képviselő elmondta, úgy vélem, hogy szükséges egy bizonyos fokú rugalmasság, mert úgy gondolom, hogy ezek a különböző aktívák legyenek -e lefedve, hogy a különböző intézmények legyen, legyenek fedve, figyelembe kell venni a különböző piacoknak a jellegzetességeit. Azt hiszem, hogy nagyon világosan el lett e, magyarázva, vagy vannak olyan piacok, amelyeknek vannak jellegzetességei, például az energiapiac, eh, az üzemanyagpiac, eh, a biztosítási piac, ezeknek mindegyiknek vannak különböző jellegzetességei, még figyelembe kell venni mindenképpen a megjegyzések az előadó részéről, Lengen úr részéről nagyon helyén valóak. Úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni a szabványosítást az indonizáció a folyamatnál, a folyamatot végig kell követni nagy figyelemmel. Úgy vélem, hogy fel kell mérni, milyen előnyök származnak, milyen nagyon fontos, hogy biztosítjuk az interoperabilitás, és ezt kihangsúlyozta az előadó, és nagyon nagy kockázatok vannak e nagy koncentrációban is, ugyanis nagy kocká, ugyanakkor nagyon nagy kockázatok vannak egy nagyon nagy szétterjedt fejlesztésben is, elaprazadásban is. Nagyon fontos, hogy mind a kettővel számoljuk, és ezeket mérjük föl. E, támogatom azt is, ami elhangzott, és hogy mondom, hogy a magam nevén beszéltünk, hogy nagyon fontos, hogy úgy kezeljük ezeket az intézményeket, mint a hitelintézetek, intézményintézeteket, és így módon próbáljuk meg e, kezelni a kereskedési adattára kérdését. Vannak megjegyzéseim. Az első megjegyzésem az az, hogy nagyon fontosnak tűnik számomra, hogy különböztessünk két dolgot. Az egyik a pénzügyi intézményeket és a végfelhasználókat. Azok, akik a végfelhasználók nevében szóltak, meghallgattam a megjegyzéseiket, Cezár ezeket figyelembe fogja venni, mm, azt hiszem, hogy itt elhangzott az, hogy figyelembe kell venni a különböző feltételeket, úgy vélem, hogy igen, ez így van, nem ugyanaz a helyzet, Bernard Langen is kifejtette ezt a jelentésében. A KKV-k is teljesen más valóságot jelentenek, nagyon mm, fontos, hogy megkülönböztetéseket tegyünk a különböző szereplők között, a különböző igényeknek és a különböző szerepeknek is. Végezetül hogy szuverének legyünk, és milyen szuverenitási eszközök vannak, Langen úrnak válaszolok. Én úgy vélem, hogy ezeket a kompenzációs mechanizmusokba kell beépíteni. Nem tudom, hogy difficile. Mais je crois en CDS-eket, ezeket nem tudom, hogy milyen módon tudjuk kezelni, mert úgy vélem, hogy ezeket be kell venni a kompenzációs mechanizmusokban, és ezt a szabályozónak tudni kell. De azt hiszem, hogy Langen úr ezzel kapcsolatosan nagyon határozott volt, és tudja nagyon pontosan, hogy mit a teendő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen úgy gondolom, hogy rövidebbnek kell lennünk, de tudom, hogy Zsúlyónak hamarabb el kell mennie és hát nem kell mindenkinek mindenre válaszolnia. Ugyan Thomas Clive Masters kíván hozzászólni. Polson úr, talán e, tartsuk be a sorrendet, és akkor nem beszítjük el a, a sorrendet. Először is, ami a valutát illeti. Én ugye egy clearing központot képviselek, amely Stockholmban székel, és hat különböző valutában végez clearinget. Természetesen nincsen külön engedélyünk minden egyes országra nézve, de, de a kockázatmenedzsment ennek megfelelően működik. Igen, a központi bankok pénze jobb, hogyha biztonságosabb de nem biztos, hogy, hogy egy ilyen óriási robosztus clearing központra van szükség a szabályoknak. Robosztusnak kell lenniük, hogy de ugyanakkor nem biztos, hogy a központi bankokra ezeknek ki kell térniük. Fontos, hogy egyenlő feltételek uralkodjanak Európában, és számomra a legfontosabb az, hogy az Európai Unió minden országot egyenlően kezel, és így bármelyik országban is székel az ember vállalata ugyanúgy tudjon működni. A clearing nagyon fontos, fontos, hogy mindenki hozzáférést kapjon ezekhez a központi helyekhez. Válaszoljak további kérdésekre is, elnök. Nem kell mindenre válaszolnia, csak azokra, amelyek leginkább önt érintik, különben nem fogunk a többi képviselő kérdéseihez eljutni. Tehát még legalább háromszor ennyi kérdés fog felmerülni. Akkor két gyors válasz még. Kérdés, hogy a CCP-ket ugyanúgy kellene -e szabályozni, mint a bankokat. Nem, a CCP-k nagyon specifikus eszközök, speciális szerepük van a piacon, éppen ezért e, speciális módon kell őket szabályozni. Természetesen a szabályozás számos tényezője hasonló vagy ugyanolyan lesz, mint a bankok esetében, de ezek akkor specifikus intézetek, éppen ezért ezeket így is kell kezelni. Másodszor pedig egy, hogy egy clearing központ ha van szüksége Európában, vagy többre. Nagy a verseny, várhatóan több clearing központ fog kialakulni Európában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bláté a szó. Csak... Szeretnék visszatérni az első kérdésre, a központi szerződő felek és a szuverén adósságok kérdésére. A legfontosabb dolog az az, hogy a a központi szerződő felek és a e, trade depositorik azok nem biztos, hogy ugyanazok. a, illetve a kereskedelmi adattárak nem biztos, hogy ugyanazok, mint a központi szerződő felek. Ugyanis ezek a központi adattárak egyszerűen adattárak, adatbankok, akkor is, hogyha ugyanazon a piacon működnek, mint a többi piaci résztvevő. A DTCC, mint példa felmerült kereskedési adattárként, És itt felmerült az a hír, hogy minden típusú információt rendelkezésre bocsátanak minden igazságszolgáltatási testületnek, aki ezt kéri. Nagyon fontosnak tartom, hogy konszenzus alakuljon ki azzal kapcsolatban, hogy a kereskedési adatok megosztása kereskedési adattárban függetlenül attól, hogy van-e szervere vagy nincs szervere Európában vagy Észak-Amerikában e, ennek az e, adattárnak, ez mindenképpen támogatandó. És ezeken a piacokon való e, részvétel, illetve a kereskedési adattárban való részvétel csak akkor lenne lehetséges, hogyha a résztvevők vállalják azt, hogy az adatokat átadják a szabályozóknak. Ami a központi szerződő feleket illeti, ezzel kapcsolatban egyértelmű érv van a hozzáférési fragmentáció elkerülése érdekében. Általánosságban elmondható, hogy a cél az, hogy bizonyos CCP-k számát csökkentsük. Én eszköz kategóriaként egyet határoznék meg, mert egy eszköz kategóriára ugyanazok a kockázatok vonatkoznak. Nem földrajzi régiók szerint nem a, nem a földrajzi régiók szerint lefolytatott csereügyletek határozzák meg a kockázatok profilját. Nos, ami a CCP-k globális koordinációját illeti, ezt meg lehet valósítani, de nem kell régiókon átnyúló többszörös CCP-ket létrehozni. Egy másik kérdés, azt hiszem arról szólt, amiről én beszéltem, ez a rugalmas megközelítésre vonatkozott tehát, hogy százalékokat határozzunk meg a rendszer szempontjából releváns testületekkel kapcsolatban. Tehát a JP Morgan például rendszer szempontjából releváns, és ezért úgy gondoljuk, hogy a mi derivatíva mm, ügyleteinek x százalékát clearingelni kell. Miért gondolom azt, hogy ez jó? Egyrészt azért, mert csökkenti a kockázatát annak, hogy meghatározzuk, hogy mi az a szabályosított szerződés, és mind a, a ccp től mind a pénz, mind a, pénz, mind a piaci résztvevőktől elveszi azt az ösztönzőt, hogy egyre komplexebb termékekkel vagy ügyletekkel kereskedjenek. Az én feladatom az, hogy eldöntsem, hogy mely termékeket szeretném clearingelni, ezeknek a jellemzői alapján és az alapján, hogy mennyire clearingelhető termékekről van szó. Manapság, amikor nincs olyan szabályozás, amely globális szabályozót jelentene, adhok sziszák a döntéseket, az FSA, illetve a Federal Reserve az Egyesült Államokban, részvételével. A feladat az, hogy nagyon sok, tehát a kereskedők nagyon sok tevékenységére egyre nagyobb, tevékenységek egyre nagyobb százalékára merül fel az az igény, hogy azt clearingeljék. A problémát azonban ezzel még nem oldjuk meg. Ez a gyakorlat azonban már működik, és már működik szabályozás nélkül. Én nem azt mondom, hogy nem kell szabályozás, én ennek az ellentétét mondom. A szabályozással e, ezt a gyakorlatot egyszerűen hivatalossá tehetjük, és mindenkire rákényszeríthetjük. Én nem igazán gondolom, hogy egy ilyen nagyon gyorsan fejlődő piacon meg lehetne határozni, szabványosítani lehetne a termékeket. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretne még valaki hozzászólni? Elbek úr, Elbek úr, tessék. Egy dolgot szeretnék említeni a CCP-kkel kapcsolatban. E, a valuta, illetve e, e, jogi területtel kapcsolatban, jogrend kapcsolatban de még várom a többi kérdést a ccp kapcsolatban, és akkor majd kitérek erre. Do, do, do either of the end users? A végfelhasználók részéről tessék, Rében úr. A Swinburne asszony második kérdésére szeretnék kitérni. azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk különbséget tenni a végfelhasználók között méret szerint, volumen szerint. Szerintem két kulcsfontosságú kérdés van. Az egyik a végfelhasználás, végfelhasználókkal kapcsolatban, másik a szabályozókkal kapcsolatban merül föl. Az első kérdés, használnak-e a végfelhasználók a kockázat csökkentésére derivatívákat? Azt gondolom, hogy a végfelhasználók nagy része azt mondaná, hogy igen, igen, és az igazgató tanácsnak a politikája szerint ezt tesszük. A második kérdést a szabályozóhoz kell feltennünk. Van-e azzal kapcsolatban bizonyíték, hogy, hogy egy nem pénzügyi végfelhasználó rendszerkockázatot jelent? Én azt gondolom, hogy hogy nagyon nehéz lenne mutatni olyan nem pénzügyi eh, végfelhasználót, amely eh, olyan kockázatot jelentene a rendszer számára, mint, eh, mint bármelyik pénzügyi intézet, amit, ahogy ezt láttuk a válságban. Az első kérdésre igen a válasz, igen, mit, csökkentjük a költségeket, másodszor, a másik kérdésre pedig nem a válasz, nem jelentenek rendszerkockázatot. Rendben mondja az elnök, akkor kérdezem a képviselőket, mert valószínűleg lesz még több kérdés a kormányzással kapcsolatban, és akkor erre kitérhetünk. Elbek úr. Csak az első ponttal kapcsolatban, a CCP-kkel kapcsolatban tennék, mondanék egy megjegyzést. Van ezzel kapcsolatban ugye egy, egy gyakorlati megközelítés, a valutákkal kapcsolatban, vagy egy valutában, több valutában kereskednek -e, árupiacokkal kapcsolatban. Nem hiszem, hogy kényszerítenünk kellene ezt a gyakorlatot, a precedenst alakítanánk, hogyha valuták szerint CCP-ket határoznánk meg. meg például Japánban mi történt, a jennel mi történt. Azt kell nézni, hogy a piacnak mi a jó, és a, vég, véggazdaság, a gazdaságnak a végső értelemben mi a jó. Uh, thank you very much. Well, uh... Köszönöm szépen. A hozzászólók a következők lesznek, két csoport lesz. I've got uh, Jürgen Klut, Annie Podimata, Udo Bullman and Catherine Styler, and I think I'll take you as the first club. Ez lesz az első csoport, tehát és a második hogyha lesz még időnk. Canfan and Vicky Ford, and if there's anybody else who wants to... Ha szeretne még valaki hozzászólni, Pascal árnyék jelentéstevő vagy, ugye ez fenn volt itt, az első csoportba teszlek, akkor jó. Krútul következik. Köszönöm szépen, és köszönet a szakértőknek és az információkért. Két rövid, gyors kérdésem lenne újra és újra hangsúlyozták, hogy támogatják az átláthatóságot, de ugyanakkor ezt mindig relativizálták is. Azt mondták, hogy igen, átláthatóságot akarunk, de nem olyan sok átláthatóságot. Nem tudom, hol látják a fájdalom küszöbet, hol éri el az átláthatóság azt a mértéket, ahol már problémát okozhat. Tudnák-e ezt közelebbről is meghatározni? Különben úgy is értelmezhetnénk ezt, hogy a státuszkot kívánják fenntartani ezekből a retorikus eh, figurákból az derül ki, hogy tulajdonképpen eh, hozzájárulnák, de amikor komolyra fordul a szó, akkor mégis ellenzik. Tehát kérdezem, hogy meddig mennének el. És aztán a második kérdésem az EU-n képviselőihez szól. Eh, értem én, hogy kockázatokat kell kezelniük az üzletmenet során. Hallhattuk, hogy hogy a derivatív a származhatók ügyletek pillanatnyilag maguk is nagy kockázatot jelentenek, nagy kockázati tényezőt jelentenek. Bármiféle alternatívát látanak-e a származhatott ügyletekkel kapcsolatban, hát, illetve hogy a kockázatkezelés lehetne másképpen is folytatni. Egy olyan kockázatkezelési modellt látnak-e, amely önmagában nem jár -e maga is kockázattal? Mi? Pascal, hogyha szeretné hozzászólni, akkor most tedd meg. Köszönöm szépen. De, de question. Igen, két kérdésem lenne Zsujé úrhoz. E, személyesen. Az egyik, az interoperabilitásra vonatkozik. Milyen mértékben, hogyha van egy vagy két adattár Európában, milyen módon kell, hogy ezek interoperabilisak legyenek azokkal, amelyek Európán kívül vannak? Milyen feltételek mellett, és milyen kockázatot jelenten ez? Milyen módon lehetne ezek fölött felügyeletet gyakorolni? A második kérdés, a CDS-re vonatkozik. Azt láttuk, hogy hm, az utóbbi időben azt látjuk, hogy az a biztosító társaság, amely CDS-eket eh, adott el, és nem volt lefedve ez a garancia, eh, nem volt lefedve és mivel, hogy ő nem volt lefedve, nem volt lebiztosítva a rendszer kockázat ellen, ez kimutatkozott abban, hogy a rendszer mennyire veszélyes és mennyire hatékony, mennyire nem hatékony a védelem. Nos, amikor egy pénzügyi társaság, intézmény kiad, kibocsát CDS-eket, legyen az egy biztosító vagy egy bank, akkor ő mennyire viseli el ennek a, ezeket a kockázatokat egy közvetítő esetében? amennyiben nem tudja a kockázatát felvállalni, ez azt jelenti, hogy ő magának nincs jogcíme arra, hogy CDS-ekkel kereskedjen, ugye? Tehát azt akarod, szeretem volna megkérdezni. Köszönöm szépen, Ani. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Zsujé úr, ön arról beszélt, hogy legyen egy ilyen központi ö, szerződőfél clearing központ, de hogy ugyanakkor elfogadhatatlan lenne, hogy a szabályozási hatóságok eh, nem jutnak hozzá, nem férnek hozzá közvetlenül minden információhoz, mert egyébként nem lehet ugye igazgatni a piacokat. Úgy gondolom, hogy ezt eh, pontosan a görög válság tükrében mondta. Különböző eh, szakértőket hallhattunk, a különböző véleményeket képviseltek mi a helyzet a tőzsdén kívüli kereskedelemmel, különösen a CDS-ek tekintetében? A CDS-eknek is köze volt a görög helyzet rosszabbodásához? És ma mi történhet? Mi történne, hogyha ma már lenne egy ilyen központi clearing központunk, másképp néznek ki a helyzet? Köszönöm szépen, és akkor az utolsó hozzászóló Udo Bullman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lange kolléga úgy fogalmazta meg a bevezető kérdést, hogy megkérdezte a szakértőktől, hogy ugye termékekről van ez szó, eljárásokról, vagy jogi keretről. Kérem, különböztessék meg, hol mit kellene tennünk. Úgy gondolom, hogy erre a kérdésre még nem kaptunk megfelelő választ, szeretnék tehát erre visszatérni, és a termékekkel kezdeném a, az ágazat, a végfogyasztók képviselőit ülnek, de hát a felügyelet részéről is van itt részevünk, és az Európai Parlament. Az Európai Parlament pedig egyfajta híd a polgárokhoz, a végfogyasztókhoz. És a polgároknak egyre nehezebben lehet értetővé tenni, hogy ezek a termékek valóban értelmesek és értelemmel bírnak ezek a pénzügyi termékek. Az egyik biztos vetette fel a kérdést a növekvő benzinárakkal kapcsolatban, ott különböző gazdasági ügyletek folytak, amik spekulációval, eh, ahol spekuláció állt a háttérben, és különösen a mezőgazdasági termékeknél, vagy az élelmiszereknél mégiscsak eh, különbséget jelent, hogy valaki az ágazathoz tartozik, és valamilyen élelmiszert vagy mezőgazdasági terméket termeszt, és kockázatokat, eh, kockázatokat kell szembenézni, és ez ellen biztosítást köt, és más, hogyha valaki pénzügyi termékekkel, hitelekkel kereskedik, és akkor biztosítani kívánja magát a kockázatok ellen. Mi ennek az értelme? Ez a kérdésem, és Zsujé úrtól várom a választ, de hát természetesen bárki más is válaszolt erre. Hogyan bánunk a, a termékekkel, hogyan kezeljük ezeket, tehát hogyan tudjuk meghatározni azt, hogy milyen haszonnal járnak a piaci szereplők számára, illetve hogy, hogy hogyan lehetne meghatározni, hogy mi az, amire nincs szükségünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először megint Zsujé úr kapja meg a szót, hogy még hozzászólhasson a kérdésekhez, mielőtt el kell menni, és aztán a többi szakértő kapja meg a szót. Megpróbálok röviden válaszolni az elhangzott kérdésekre, elnök asszony. Klúzi úr kérdéseire eh, gondolom, hogy a szakemberek jobban tudnak válaszolni majd, de úgy vélem, hogy az eh, átláthatóság eh, tekintetében maximális mértéket kell biztosítani bizonyos kérdésekben Polzon azt mondta, hogy valóban fel kell mérni, hogy mi a hasznosabb, az átláthatóság, vagy a likviditás, ugyanis bizonyos kérdésekben nehéz megismerni bizonyos kérdéseket, és bizonyos esetekben nagyon gyorsan kell a likviditást biztosítani a piaci szereplők számára. Nos, ilyen esetekben e, tehát bizonyos mentességeket kell biztosítani bizonyos esetekre a szabályozó számára mindenképpen a, e, az átláthatóság legyen egy vezérelv. Két kérdés volt, meg az interoperabilitás tekintetében azt mondanám, hogy van egy bizonyos kockázati tényező, tudjuk, hogy a kereskedési adattárak létrehozása már önmagában is hordoz kockázatokat, hogyha az interkont interoperabilitást növeljük, akkor növekednek ezek a kockázatok, de lényeg az, Lorgen, az, Langen azt úr azt a saját jelentésében is kifejti, hogy amit biztosítani kell, az, hogy ez a kettő a, a hozzáférhetőség az kölcsönös kell, hogy legyen. Ami a CPS-re vonatkozóan eh, én támogatom, Langen úr is eh, támogatja ezeket a termékeket. Nagyon fontos tehát, hogy ezeket a kérdéseket tisztázzuk. Nagyon fontos, hogy a kereskedési adattároknak a képességeit is növeljük, hogy bírják a különböző ügyleteket ezért van az, hogy a Cezár is, és jó magam is támogatjuk a kompenzál, a kompenzációs és regisztrálási mechanizmusok létrehozását. Pontosan emiatt jelenleg vannak vizsgálatok, vannak szabályozók minden egyes területen, ugyanakkor nincs egy globális vízió arra vonatkozóan, hogy hogy is történik, hogy is történt mindez a görög válság esetén. Nos, valószínűleg ezek az ügyletek nem voltak mennyiségileg számottevőek, ugyanakkor ez amplifikálódott, megerősödött az korábban említett okok miatt. Az utolsó előadó rámutatott ezekre a ezek ezekre a tényezőkre, ugyanis, hogyha valami rendellenesség van egy rendszerben, akkor nagyon sokan spekulálnak erre a gyengeségre, és ebben az esetben ez történt. Volt egy gyenge pont, és akkor amplifikálódott az egész probléma a görög válság esetén. ami a szabályozást illeti. úgy vélem, hogy a nehézség az lesz, hogy pontosan felmérjük, hogy mi az, ami hasznos a piaci szereplőknek, melyik azok a termékek, amelyek érdekeltek eh, lehetnek, amelyek érdekesek lehetnek egy ilyen fajta szabályozásban, és melyik azok, amelyek nem, mert nem minden termék olyan, amelyikben érdekes lehet a kockázatok lefedése ah, egy párbeszédet kell tehát elindítani, egy vitát, egy eszmecserét kell a szabályozók, a piaci szereplők, a végfelhasználók között. Nagyon fontos tehát, hogy meglegyen, és egyetértek azzal, ami elhangzott a többi szakmai képviselő által, hogy minden nem, mindent nem lehet leszabályozni, és nem lehet szabályosítani, de ugyanakkor a lehető legmesszebbre kell elmenni a szabványosítás terén. Um, Köszönöm szépen. Volt még néhány kívés kérdés az interoperabilitással kapcsolatban. Talán a szakértők ezzel kapcsolatban is nyilatkozhatnának. Talán ezzel kapcsolatban a kormányzás kockázati tényezőjére is kitérhetnének. Úgy gondolom, hogy ez is releváns lehet. Paulson úr szeretne következőként hozzászólni. Igen? Az interoperabilitás kérdésében mi azt kell elmondanunk, hogy támogatjuk a versenyt, és az interoperabilitás fontos eszköze a versenynek a clearing központok között, így a piacon jó megoldások születhetnek. Ugyanakkor elismerjük azt is, hogy vannak olyan kockázati tényezők, a, amelyekre amelyekkel részletesen kell foglalkoznunk, és csökkenteni kell ezeket a kockázatokat. Nyilvánvalóan nem engedhetjük meg, hogy ezek a kockázatok növekedjenek, tehát támogatjuk ezt, de alapos megfontolást igényel, hogy hogyan is hajtsuk ezt végre. Szeretne további kérdésekre is reagálni. Nem kell, de ha kíván, akkor válaszadnak mondjuk a CDS-re vonatkozó kérdésekre, CCP-vel kapcsolatban ami a CDS-eket illet, mi nem foglalkozunk CDS clearinggel, talán mi vagyunk az egyetlen olyan háza, amely nem foglalkozik ezzel, mert nagyon sok más clearing központ foglalkozik ezzel, de mi nem foglalkozunk ezzel. Úgy gondolom, hogy nem kellene specifikus szabályozást kidolgozni az egyes termékekre. Úgy gondolom, hogy a, a általános szabályozást kellene alkotnunk, amely minden termékre alkalmazható. Köszönöm szépen, hogy az elnök Plász a CDS-sel kapcsolatban szeretnék válaszolni. Úgy vélem, hogy az egyik ajánlás, amelyet hallhattunk, és amelyet talán mindenki egyetért az átláthatósággal kapcsolatban, hogy hogy 100%-ban ragaszkodunk a kötelező százszázalékos átláthatósághoz, természetesen megvalósítható technológiák szükségesek ez, hogy megvalósítható legyen. Természetesen a káros, manipulatív, vagy bármiféle érdeket sértő tevékenységet könnyebben feltárhatják így a szabályozó hatóságok nem egyszerűen meg kellene tiltani, be kellene tiltani egyes termékeket, amelyek egyébként hasznosak is lehetnek. Természetesen nem könnyű megválaszolni ezt a kérdést, eh, illetve hozzáférés és az átláthatóságot nehéz meghatározni. Kérdés ugye az volt, hogy mennyi, mi a túl sok az átláthatóság területén. Úgy gondolom, hogy a szabályozók szempontjából ez nyilván való. Ami pedig a kereskedelem utáni ár átláthatóságot illeti itt óvatosan kell eljárni. Kérdés, hogy a piaci szereplők számára milyen következményekkel jár ez, hogyha arra ö, kötelezzük őket, hogy túl korán hozzák nyilvánosságra az üdeteiket, és a piacok aztán ennek felragálnak erre. Különböző termékek, különböző körülmények között ö, más követelményeket kell állítani. Kérdés, hogy mondjuk kora reggel vagy délután egy bizonyos gázmennyiség túl kevés, vagy túl sok. Úgy gondolom, hogy itt a méretet, a mennyiséget is figyelembe kell venni az ügyleteknél, és mindenképpen tovább kell vizsgálnunk ezt a kérdést, nem szabad elkapkodnunk a megoldásokat. És végül, ami a kormányzást és az interoperabilitást illeti, a megjegyzéseimben azt mondtam, hogy az interoperabilitás általánosságban üdvözlendő, de kockázatokkal járhat. Hogyha különböző termékeket vagy fórumokat összekötünk, amelyek nem e-, egyenlő kockázati profillal bírnak, és mondjuk csökkentjük a standardokat, és egy magas kockázatú termék esetében, vagy helyszín esetében csökkentjük a kockázatot, hogy konzisztensét tegyük a kockázati profit, akkor ez problémákat vethet fel. Tehát csak ez akkor valósítatom meg, hogyha a kockázatos standardokra vonatkozó szabályozási keret minden egyes részvevő számára megfelelő, éppen ezért túl korai lenne következtetéseket lehozni, de talán később ez egy járható út lehet, de ma még nem, még ott nem tartunk ott. És ami pedig a kockázat kezelést illeti, a nem teljes kockázata a központ, a szerződő fél esetében mindenképpen megakadályozandó. Vannak olyan központi szerződő felek, ahol, ahol a nem teljesítés esetén a clearing tagok korlátlanul felelnek, korlátlan úr felelnek a tőkéjükkel, hogy a szerződő fél nem teljesítését feleljenek. És akkor oda, ugyanoda jutunk vissza, ahonnan elindultunk. Most már egy központosított kockázatról beszéltünk a derivatívák piacán. Az egyik oka annak, hogy miért kell óvatosan foglalkozunk a kormányzással, az az, hogy hogy a fogyasztók, a brókerek, végfogyasztók, vagy bárkör legyen szó, mindenképpen szerepet kell, hogy játszanak a kockázatmenedzsmentben, mert különben olyan kockázatok merülnek fel, amelyek senkinek az érdekét nem szolgálnak. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, Mr. Elbeck, did you wish to... Köszönöm szépen. Elbeck, szeretne, Elbeck úr szeretne visszatérni. Nos, ami az interoperabilitást csinál, érinti, ezzel kapcsolatban egy dolgot szeretnék említeni. A cél az kell, hogy legyen, hogy erős és jól szabályozott CCP-k legyenek. A verseny az egészséges, hogyha jó verseny, versenyről van szó. Persze nem jó, hogyha a legrosszabb feltételek kínálásában versenyeznek egymással a CCP-k, illetve az egyes szereplők. Nem gondolom, hogy ennél tovább lehet menni. Nem is hiszem, hogy tovább kellene menni. Egy abszolút egységes pont felé azt hiszem, hogy nem ez a kulcsfontosságú pont. Tessék, Fők úr, igen, a transzparenciával kapcsolatban, transzparenciával kapcsolatban szeretnék néhány szót mondani. A mi álláspontunkból ugyanazt a az átláthatóságot szeretnénk látni az OTC termékekkel, derivatíva termékekkel kapcsolatban, mint az tőzsdékkel kapcsolatban. Nos, a, a milyen időpontban, milyen típusú termékkel, milyen áron kereskednek. Tehát ezt az információt természetesen át kell adni a szabályozóknak. Ezt a dolgot részletekben tárgyaltuk már. Most a gáz, villamosáram és kibocsátás kereskedelem szebér, testre szabott megoldásairól szól a vita éppen európai rendszer szintjén. Ami a adattárakat illeti, kereskedési adattárakat szerintünk is központosított adattárakra lenne szükség. A szabályozó különböző típusú jelentéseket várnak el különböző formátumban, és egy európai cégnek nagyon nehéz teljesíteni ezeket az elvárásokat. Tehát jobb lenne, hogyha központi kereskedési adattár lenne. Végeredményben szeretnék válaszolni az EON-nal kapcsolatban feltett kérdésre. Látunk-e arra alternatívát, hogy tehát ne származékos termékekkel fedezzük a kockázatainkat? Nos, mi likvid, átlátható és versenyképes piacokat akarunk, és azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak és a Parlamentnek is ez a célkitűzése. Azt gondolom, hogy a derivatívák ennek részét képezi, képezik. Hogyha más eh, termékeket eh, akarunk, nem lesznek eh, szabványosított termékek, soha nem, nem, egyáltalán nem lesz likviditás a piacon, és sokkal nehezebb lesz hozzáférni a piachoz nyilván akkor erőművel kell rendelkezni ahhoz, hogy elektromos áramot tudjunk árusítani. Tehát ez önmagában a versenyt is erősíti. Állnak. Rében úr szeretne hozzászólni? Nem. Tessék, Bolson úr. Köszönöm szépen. Csak egy rövid megjegyzésem lenne a kormányzással kapcsolatban. Egyes kollégáim felvetették ezt. Szerintem nagyon fontos az, hogy a CCP-k független egységek legyenek, amelyek meghozzák a döntést a kockázatkezeléssel kapcsolatban a CCP érdekében. Tehát a válsághelyzetekben különböző felszólításokra reagálniuk kell, legyen szó fedezetfeltöltési felszólításokra, vagy egyéb kérésekre. Azt gondolom, hogy a végfelhasználóknak képviseltetniük kell magukat a kockázati bizottságban. A default alapok és a végfelhasználók pénze, pénzére megy a játék, hogy úgy mondjam, úgyhogy ők a kockázat elemzési bizottságban részt kellene, hogy vegyenek. A CCP-nek azonban végeredményben függetlennek kell lennie. Blight bólogat, bólogat, és ez azt jelenti, hogy egyetért. Igen, egyetértek igen, független fórumokra van szükség, amely fórumok, a CCP-k képviseletet küldenek a kockázatkezelési és elemzési panelekbe. Elnök. Kérdezem, hogy egy kicsit lehetnének-e a a brókerek egy kicsit ambíciózusabbak a CDS-ekkel kapcsolatban. Hallottuk azt, hogy a CDS-ek volumene kisebb, mint például a görög adósság. Kérdezem, hogy a CDS-ek fontos szerepet játszottak-e? Vagy egyszerűen csak nagy publicitást kaptak, és nem játszottak túl nagy szerepet. Nem igazán tudok mit hozzátenni a benyújtott beszédemmel kapcsolatban és az elmondott beszédem után. Nagyon nehéz teljes információt kapni. Az információt a szabályozóknak át kell adni ahhoz, hogy lássuk a, lássuk a helyzetet, tisztában lássuk a helyzetet, de ennél többet nem tudok mondani akkor az Eurostathoz kell fordulnunk. Deutsche Bankot kérdezem, hogy ők talán tudnak-e több részletes szolgálni. Azt hiszem, hogy amit Blight elmondott, a CDS nem hoz létre deficitet. Ez a legfontosabb megjegyzés. Nos, tehát a piacon ugye az AIG esetét, ha megnézzük, amely a válságban nagy problémáknak nézett elébe. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz, a, nem igazán lenne fair a görög helyzetet a CDS piacon számon kérni most. Azt hiszem, hogy ez túlságosan messze menne. Okay, uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy hogy önökre vetettem a Rivalda fény, de ezért vagyok itt. És most pedig jön a kérdések utolsó köre, Catherine Starler és Vicky Ford uh, kért szót, aztán majd Sven. Catherine. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a szakértőknek és a részvételt szeretne a CDS-ekre kitérni. Nagyon sok vita övezte itt ugye a biztosítás terén is sokat alkalmazták, ez a Bulmanok, Kampfen úr, Langen úr is beszéltek erről, hogy spekulációs célokkal is lehet ezt használni, illetve biztosítási célokkal is. A biztosítás területén ezek pozitívak lehetnek, míg a spekulatív cél, a vásárló negatívak lehetnek. Nem tudom, hogy ezzel egyetértenek-e ezzel az értékeres. Aztán közvetlenül egy kérdés Plath Mastershoz. Ugye önt annak, ön úgy írják, hogy az az asszony, aki pénzügyi tömegpusztító fegyvereket hozott létre, és, és, és itt még a tankönyvekben is van fejezet erről, ez is nagyon érdekes. Azt szeretné tudni, hogy mit tett volna másképpen korábban. Uh, uh, next is um, Vicky Ford. Most pedig Vicky Ford kapja meg a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek, hogy megszervezte ezt a meghallgatást. Úgy gondolom, ez nagyon hasznos. A titkárságnak is köszönetet mondok, és a szakértőknek, és, és a költségekről, a végfogyasztói költségekről szeretném kérdezni. Sokan mondták azt, hogy hogy a kockázatbiztosítás milyen költségekkel csak kérdés, hogy honnan erednek ezek az összegek. Itt a bankoknak a költségéről van szó, a tőkéjükről, vagy pedig a kollateralizáció költségéről. Senki sem mondta, hogy milyen tőke vagy biztosítékkal kapcsolatos költségekről van szó kérdés, hogy ezzel kapcsolatban születtek-e elemzések, különböző helyzeteket felmértek-e a tőke követelmény vagy a biztosíték követelményekkel kapcsolatban. És ennek tükrében úgy vélik el, hogy a kereskedés a, a CCP-k szerepét a tőke esetében ö, csökkenteni kellene. Mi a megfelelő tőke ö, megközelítés annak érdekében, hogy a CCP-khez forduljanak, és mit teszünk, hogyha nem a ccp en keresztül végzik a clearinget. És aztán a bilaterális clearing, hogyha kompatibilis a központi clearinggel, akkor ugyanúgy kellene tőke szempontjába kezelni ezt? Mit értenek akkor a bilaterális clearing alatt, illetve hogyan lehet ez azonos szintű a központival? Köszönöm szépen, nem te vagy az utolsó, mert Sven megérkezett az utolsó pillanatban. Elnézést, Viki. Alapvetően két kérdésem lenne. Az egyik, szám, többen is úgy érveltek, hogy legyen bizonyos fajta mentesség, a végfogyasztókat mentesítsék a legutóbbi válság tükrében azt láthatjuk, hogy voltak olyan úgynevezett végfogyasztók, akik inkább bűnözői kereskedést végeztek, például az Enront megnézzük, a kérdés az lenne, hogy kell-e valamiféle küszöbet meghatározunk, és hogy ezt a küszöböt hogyan lehet meghatározni annak érdekében, hogy a valódi végfogyasztókat megkülönböztessük azoktól a végfogyasztóktól, akik igazából befektetési bankok, és van néhány végfogyasztók. És talán nem világos az angolom, de például a Siemens, Siemens sokszor befektetési bankként tartják számon Németországban, amely ugyanakkor elektronikai üzletekben is érdekelt. Tehát korábban így értékelték ezt a vállalatot. A második kérdésem egy elméleti kérdés. Többen is úgy nyilatkoztak, vagy, vagy úgy értelmeztem én, hogy az az alapfeltevés, hogy a magasabb fokú likviditás támogatandó lenne a piacokon annak érdekében, hogy hatékonyabban ö, használják fel a forrásokat. Tehát a szabályozás lehet, hogy, és úgy értékeltek, hogy a szabályozás korlátozhatja a likviditást. Tehát az lenne a kérdés, hogy az ön véleményük szerint valóban igaz az, hogy a magas likviditás nagyobb hatékonysághoz vezet a piacon. Nagyon sokat foglalkoztam az információs aszimetriával, illetve olyan javaslatokkal, amelyek a Turner felülvizsgálattal foglalkoztak, és ezért megkérdejelezem, hogy a magas likviditás valóban összefügge a piaci hatékonysággal és az ön tapasztalatok alapján, az önök tapasztalat alapján szeretném az önök véleményét is meghallgatni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, mivel a kérdések nagy része Blász Másztára szól, talán neki adnám meg először a szót. Bernardnak lenne még egy kérdése, Wernernek, a jelentéstevőnek lenne még egy rövid kérdése. Igen, az elmúlt tíz év fejleményével kapcsolatban, tehát a származékos piacok fejlődésével kapcsolatban, hiszen ezek az ügyletek megsokszorozottak, ö, nem szabad piaci kockázatként kezelni ezt, de sokszor úgy érveltek, hogy a rugalmasság és a likviditás a piaca megköveteli ezeket az ügyleteket, és érdekelne a hat szakértő véleménye azzal kapcsolatban, hogy mit tartanak egy olyan javaslatról, hogy olyan szabályozást vezessünk be, amely mondjuk a 2000-es állapotot állítana újra helyre a piacon, hiszen azóta a, a GDP bruttó értéke világszinten 12%, 12-szeresére nőtt. Tehát ez most ez a fajta szabályozás felelőtlen lenne, vagy sem? Ez lenne a kérdésem. És már nincs túl sok időnk, 5 percet késik ez az óra ott fönn, először pedig Blythe kapja meg a szót. Ami a pénzügyi tömegpusztító fegyvereket illeti, azt hiszem, hogy ezt a megfogalmazást egy híres befektető használta először, aki nagyon fontos eh, szermezékos ügyletkereskedő is, Warren Buffett. Én láttam, hogy milyen kontextusban eh, használta ezt a, ezt a eh, mm, kifejezést, és ismerem az ő termékeit, és én tulajdonképpen egyetértek ezzel az állásponttal, azzal az, abban a, az értelemben, hogy a származtatott ügyletek lehetnek nagyon kockázatosak, lehetnek veszélyes eh, termékek a rossz felhasználók és a rossz módon felhasználók kezében. Ez a legfontosabb pont. Lehet más eszközöket is veszélyesen, de hasznosan is használni. Ugyanígy, ugyanez a helyzet a mm, pénzügyi, a pénzügyi termékekkel. A legnagyobb veszteségek a jó, a tradicionális kölcsönzésből merültek fel, nem pedig a származtatók ügyletekről, tehát a jelzálók kölcsönökkel kapcsolatban. Ahogy már mondtam a beszédemben, nagyon fontos, hogy levonjuk a tanulságokat, és én azt gondolom, hogy én igenis, hogy tanultam sokat. Van dolog, van néhány dolog, amit szerettem volna, hogyha máshogy lett volna, nem én magam tettem volna máshogy, bár én, az én szerepem nagyon limitált ezen a területen, nem fogom elmondani, hogy mennyi idős vagyok, hogy ennél pontosabb legyek. három-négy fontos tanulságot lehetne levonni. Az első, hogyha az AIG-ről beszélünk, az AIG nagyon fontos piaci szereplő volt a hiteli származtatók ügyleteiben, de nem volt szabályozott semmilyen területen. Ennek rendszer hatása lett, hiszen hatalmas biztosítótársaságról van szó és hitel származtatott ügylet keretében adott el bizonyos opciókat. A cégen belüli cégen belül nem igazán kérdezték meg, és nem igazán feleltek a kockázatkezelőknek. Egy ilyen típusú kockázatnak, tehát ilyen típusú következményei vannak. Ez az első tehát a szabályozatlan intézmények ilyen kockázatokat merül, kockázatokat vethetnek fel, ez az első, ez az első tanulság. Nem csak a CDS-szel kapcsolatban, hanem minden eszköz kategóriában nagyon fontos, hogy átláthatóság legyen, és és hogyha lett volna bejelentési kötelezettség, akkor nem, nem történt volna meg ez a válság esetleg. Ez a második tanulság, kötelező jelentéstétel, hogy tudják az emberek, hogy hol vannak a származtatott ügyletek, milyen kockázattal járnak ezek, és megfelelően pozícionálják magukat. Végeredményben emellett nagyon nagy volt az összekapcsolódás, nem csak az AIG, hanem partnereivel és ezek a partnerek egymással is nagyon is szorosan összekapcsolódtak. Amikor beütött a e, válság, akkor a szabályozóknak azonnal dönteniük kellett, és az adófizetők pénze is megjelent a megoldásban hiszen eh, attól féltek, hogy nem igazán tudták, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha nem teszik meg ezt a lép, ezeket a lépéseket. És ez elfogadhatatlan, és ezt nem szabad, eh, nem szabad eh, megengednünk. Ez az utolsó tanulság. Nem engedhetjük meg azt a szintű összekapcsolódást, mint ahogy az megvalósult a pénzügyi válság során. Amiről ma beszéltünk, a kockázatnak a csökkentése, és növelés, a, a központi clearing mértékének növelése a származhatott ügyletek területén, annak, annak érdekében, hogy ezt az összekapcsolódási szintet csökkentsük. Hogyha ezt megtettük volna, akkor az AIG nem történt volna meg bedülése nem történt volna meg, és én ennek nagyon örültem volna, ha nem dől be az AIG. Másik kérdés, egy technikai kérdés volt, mit értek a bilaterális kol- kollateralizáción, Hogyha cleaninget mondtam, akkor rosszul mondtam. A bilaterális kollateralizáció, ez már létezik, ez a származhatott ügyletek piacán működik. Ez tulajdonképpen a, a, a szerződő felek egymással szembeni tranzakciójára vonatkozik el, ez marzsolásra marzsolják egymást tulajdonképpen a szerződő felek. Egyes esetekben komplexebb struktúrákra kerül sor. Például egy bank, amely energia területén kereskedik, például az áru leltárt, vagy az áru az árut tekinti biztosítéknak. És azt remélem, hogy figyelembe véve ezeket a legfontosabb szabályokat, egy CCP például nem fogadhatja el azt, hogy mondjuk egy repülőgép legyen a biztosítéka egy bizonyos ügyletnek, egy bizonyos részvénynek. Miért nem? Mert egy repülőgépet nem lehet 5 perc alatt eladni. Lehet, hogy valakinek sikerül, de valószínűleg nem lehet nagy nyereséggel 5 perc alatt eladni, tehát nem likvid ez az eszköz akkor rátérnék arra a kérdésre, hogy mi van azokkal, akik, akik úgy tesznek, minthogyha végfelhasználók lennének, de aztán kiderül, hogy csak rossz színészek. Hogyha végfelhasználói kivételt fogadunk el, akkor lehet, hogy ennek az lesz a vége, az lesz a vége hogy, hogy kockázati alapok, illetve más alapok mondjuk végfelhasználónak öltöznek be idézőjelbe. Ezért van szükség a kötelező jelentéstételre minden típusú tranzakcióról, kivétel nélkül. És egy szabályozó, amely, aki hozzáférhet az adatokhoz, és azt kérheti, felszólíthatja a végfelhasználót, hogy indokolja azt, hogy miért vonatkozik rá a kivétel, és hogyha nem elégedett a magyarázattal, akkor ezt a kivételt visszavonhatja. Utolsó pont, likviditás, és miért fontos ez, és miért szükséges ez a hatékonysághoz. Nagyon sok tanulmányt olvastak, vannak olyan esetek, amikor a kettő nem jár együtt, de legtöbbször igen. Mindazonáltal az ön vélemény, vagy az ön álláspontja végül is jogos, nem minden likvid piac hatékony. Azonban a likvid piacnak a legfőbb jellemzője az, hogy lehet csereületeket folytatni. Az árok megfelelőek, elfogadhatóak, és hogyha a likviditás nem valósul meg, amely főleg a pénzügyi válság alatt merült föl, és ez vezetett ahhoz, hogy a piacok kiszáradtak, nem működött a globális pénzügyi rendszer, és megint kényszer lépéseket kényszerített, lépéseket kényszerített a szabályozókra. A kockázatokat úgy kell kezelni, úgy, hogy feltételezni, vagy a természetes vagy a természetes üzletmenet részeként kell ezt kezelni, vagy pedig valaki másnak a bukása miatt felmerülő kockázatokról is lehet szó. Tehát előfordulhat, hogy korábban fedezett költségek most nem fedezett költségekké válnak. És ebből a pozícióból ki kell kerülniük. Ezek voltak a megjegyzéseim. Elnök, köszönöm szépen. Ez egy nagyon átfogó magyarázat volt. Nos, nem tudom, hogy van -e olyan bank, amely csökkenteni szeretné a, származtatott ügyletek volumenét. A Deutsche Bank kollégának adom meg a szót. Just, just on that one. Örömmel válaszolok nyilván a hatékony piac, az a kereslet és a kínálat, a vevők és az eladók között egyensúlyt teremteni, és nem zár, szeretnénk kizárni senkit sem erre a piacot. Természetesen biztosítani szeretnénk azt, hogy minden piaci szereplő megfelelő szabályozás alá esik, és hogy a szabályozók tudják, mi folyik a piacokon. Nagyon veszélyes lenne, hogyha kizárnánk bárkit és a piacokról olyan szereplőket, akik egyébként képesek lennének a piaci részvételre ami pedig a szerződések száma a CDS sek piacán természetesen nagyon sok erőfeszítést tettek arra, hogy csökkentsék a, ezeknek a szerződéseknek a névetéket. Úgy gondolom, hogy ez egy hasznos mód, de talán mégse a legjobb módja annak, hogy most a kockázatokról beszél hiszen a különböző kockázatot jelentenek a rövid távú és hosszú távú szerződések. A CDS piac minden esetre jó munkát végzett abban, hogy csökkentette a szerződéseket és a névleges kétévőséget, különösen az az eszközkategória, amelyet én képviselek, ott sok ilyen intézkedésre került sor. Még agresszívabbnak kell lennünk, hogy még további lépésekre van szükség úgy gondolom, hogy nem ez a legjobb módja annak, hogy a kockázatokról beszéljünk, de valóban jogos a dolog, hogy ezeket a szerződéseket csökkentettek. Most pedig Rayburn úr a szó. Szeretnék két kérdéssel visszatérni Vicky Ford kérdéseire. Először is a végfogyasztók költségei kétségkívül magasabbak lesznek a végfogyasztók felhasználók költségei. A kollateralizáció esetében magasabb lesz a költség, de ugyanakkor annak a költsége is, hogy új termékeket hozzanak létre, és ezeket fizessenek, hiszen nagyon bizonytalan a jövő. Ezért érvelünk amellett, hogy igenis kötelezővé kell tenni a, a clearing, központi elést. Számukra az irányadó a Bázel, és már itt ugye arra volt szó, hogy, hogy csökkenteni akarják a tőkekövetelményeket a nem központi szerződőfél clearing központon átfolytatott ö, ö, származékos ügyetek esetében. Az amerikai szenátus úgy érvelt, hogy valóban a mentesítés a végfogyasztók esetében jogos, de a bázeli kezdeményezés valóban azt mutatja, hogy a költségek növekedni fognak, és számos végfelhasználó el fog állni ezektől a kockázatbiztosító módszerektől, tehát fontos a Bázel és a CDR-re kapcsolatos viták követése. Úgy gondolom, hogy nincs szükség mentességekre. És ezt természetes, hogy a tőke költségek emelkedni fognak, de mérsékelt, átgondolt emelésre van szükség. Köszönöm szépen. Ön is jelentkezett, Fajk úr. Igen, szeretnék az Enron esetre kitérni. Úgy gondolom, hogy ez nem olyasmit, amelyet az OTC derivatívákra vonatkozó szabályozás orvosolta. Úgy gondolom, hogy e, a kötelezővé tett clearing sem akadályozhatta volna meg ezt. Paulson úr? Röviden rátérnék néhány kérdésre. Először is, ami éppen elhangzott a spekulációval és a kockázatbiztosítással kapcsolatban, hogy lehet a jó fiúkat a rossz fiúktól megkülönböztetni. Ahogyan már bevezetőmben mondta, úgy gondolom, hogy nagyon nehéz gyakorlatban nyomon követni ezt, és úgy vélem, hogy hogyan lehet eldönteni azt, hogy mi lehet rendszer szinten veszélyes, az leginkább a méret alapján döntető el, tehát a méret döntet arról, hogy mennyire veszélyes valami, milyen rendszerkockázatot jelent valami. Aztán a CCP kérdés a tőkekövetelmények kapcsolatban. A CCP-k specifikus eszközök, intézetek, fontosan kockázatkezelésre találták ki ezeket, éppen ezért olyan fontosak olyan időszakokban, amikor is a kockázatkezelés áll a figyelem központjában. És fontos, hogy ösztönző teremtsünk a piaci részvevők számára, hogy még inkább a clearing központokhoz forduljanak. És végül talán még egy pont a költségekkel kapcsolatban, a kollateralizáció költségevel kapcsolatban igen szűkösek a források, és szigorú a kockázatkezelés a központok, és valóban mindenkitől biztosítékot követelnek a központok. Ugyanakkor én úgy érvelnék, hogy ha ezeket a kockázatokat biztosítók nélkül kezelni, az nehéz lenne, mindenképpen költsége jár a kockázat nem zéró költségű a kockázat azért, mert mondjuk nincs jelen ez a kockázat, mert mondjuk valaki letétbe jez egy összeget. Úgy gondolom, hogy a clearing központ ilyen esetekben azt teszi, hogy átláthatóvá teszi a kockázatot, és biztosítja azt, hogy, hogy megfelelően kezelik a kockázatot. Tehát a fekete macskát kihozza a fekete szobába, a sötét szobába, és a világosra világosba viszi át. Köszönöm szépen. Súlyé úr, szeretne még egyszer hozzászólni? Igen, szeretnék válaszolni, de a mikrofon ki van kapcsolva. Az. Nagyon nehéz eh, megkülönböztetni a jó a rossz termékektől. A cds beszéltünk, ez elindította a görög válságot, voltak olyan, akik voltak, hogy van görög deficit, görög értékpapír, akkor már különböző problémákkal szembesültek korábban, különböző piaci szereplők ezeket jelezték már korábban is. Nos, a szabályozó szerepe az, hogy nézze meg, hogy pontosan mi is történik, mi, mi nem tudjuk ö, folyamatosan felmérni a különböző termékeket, és ez a pont a szabályozónak a ö, dolga, hogy megfelelő módon mérje fel a kockázatokat, megfelelő módon nézze meg, hogy hogyan használódnak föl ezek a termékek, termékek. A, az AIG önnek az esete az egyértelmű és nagyon világos, hogyha megfelelő módon lett volna egy, egy szabályozás, hogyha befektetési bankok figyeltek volna, hogyha piaci szereplők figyeltek volna a fejleményekre, akkor ez nem történt volna meg az, ami megtörtént a pénzügyi szereplőknek, tehát mindenképpen oda kell figyelni, hogy mi történik, Nos, megfelelő módon kell megkülönböztetni a különböző tevékenységeket és termékeket, és megfelelő módon kell követni ezeknek a piaci szereplését is. Ez az első pont. A második pont, ahogy kihangsúlyozta az egyik hozzászólót, az Sven barátunk, a vége felhasználók számára. Én úgy gondolom, nem szabad eh, egymás ellen vetni a, a bázeli eh, szabályozást a végfelhasználó érdekekkel. Nem, mindenképpen ezeket össze kell egyeztetni. Eh, Bázelban mm, elhangzott az, hogy kerekeskedési adattárokat kell létrehozni, aztán meg kell nézni, hogy mennyire exponálódnak ezek, és meghatározni azokat a határértékeket, amelyeket nem szabad túlbecsülni, túllépni, mert hogyha túllépik, akkor ez azt jelenti, hogy a kockázat túl nagy. Nos, ami a likviditást illeti, eh, egyetértek azzal, ami elhangzott. A probléma az az, hogy nincs megfelelés a likviditás és a eh, pénzügyi teljesítmény között. Az az igazság az, hogy egyre inkább inkább többen fordulnak a piachoz, akik nem pénzügyi szereplők, és ezért szükség van arra, hogy egyre inkább odafigyeljünk a piac likviditására, mert vannak olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő likviditással, és meg is bele vannak, belevágnak ezekbe a feladatokba. Nos, oda kell figyelni tehát a piacok likviditására amikor gazdasági fellendülés van, mindenképpen ami a deriválták kérdését illeti, ahogy Langen úr azt mondta, olyan arányokra kell visszatérni, amelyek észszerűek, és olyan mechanizmusokat kell bevezetni, amelyek létre eh, eh, amelyek eh, lehetővé teszik, hogy megfelelő módon legyenek megszervezve ez a piacok, ugyanúgy, mint ahogy a normális piacokon, vagy a, az értékpapírpiacokon. Úgy gondolom, hogy ezeken a piacokon, az értékpapírpiacokon például minden működik, minden rendben van, és ugyanezeket a szabályozásokat, vagy ehhez hasonló szabályozásokat kellene bevezetni az származtatott ügyletek piacán is. Látjuk, hogy az eheti aktualikások alapján is az hangzott el, hogy megint egy válságidőszaknak nézünk elébe, hogyha a dolgok így folytatódnak. Köszönöm. Um, thank you very much. I, I thank the Köszönöm szépen, köszönöm a szakértőknek a hozzászólásokat. Most pedig a záró megjegyzések. Következnek, Lange úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, először szeretnék köszönetet mondani a hat szakértőnek. Nagyon érdekes eszmecsere volt, valódi szakértelemmel. Úgy gondolom, hogy minden részvevő itt a parlament részéről a nagyon sok újat és jól megalapozott érvet hallhatott. Mind a hat szakértőnek köszönetet mondok. Különböző ö, szempontokból közeltették meg a kérdést, és osztották meg velünk a véleményüket, és úgy gondolom, hogy összességében elmondhatjuk, hogy, hogy a következtetésekben ö, egyetértünk, több, nagyobb átláthatóságra van szükség, valóban új szabályozásra van szükség. És hogy független clearing központokra van szükség, ugyanakkor a részletekben még nagyon sok, a részletekkel kapcsolatban még nagyon sok a nyitott kérdés, és ez a mi feladatunk lesz, hogy a jelentés során, amelyről a következőkben fogok beszámolni, majd ezeket kidolgozok, szeretném megkérni a szakértőket, hogy a továbbiakban és a törvényalkotási folyamat további során is tanácsokkal lássanak el bennünket. Köszönöm szépen, és mi hozzá vagyunk szokva, hogy pontosan fejezzük be az ülésünket, és a napirendi pontjaikat nem szeretném megismételni azt, ami elhangzott. Úgy gondolom, majdnem minden kérdésre választ kaptunk, nem minden kérdés, de számos kérdést megválaszoltak, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani, remélve azt, hogy a, ebből a délutáni ülésből levonhatjuk a következtetéseket itt a parlamentben, és nem sokára döntünk arról, hogy valószínűleg május 17-én szavazunk majd erről az állásfoglalásról. Kompromisszumokat fogunk még kidolgozni ezzel kapcsolatban, és Barnier biztos asszony múlt biztos úr múlt héten úgy nyilatkozott, hogy június végén, július elején már az első konkrét törvényalkotási tervezeteket láthatjuk majd, és addig mi is el fogjuk fogadni a véleményünket. Köszönöm szépen. Um, well, thank you very much. I think... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy megérdemlik az előadóink, hogy megtapsoljuk őket. Um, we, we, we now will be moving. Most pedig folytatjuk a napi rendel. Módosítások megvitatása következik a jelentésről. Oh, oh, right. Well, the 17th of May is not yet totally... Május 17-ében még nem vagyunk teljesen biztosak. Úgyhogy várjál, még, még a tisztáznunk kell az időpontokat, és a válság szakbizottsággal még egyeztetnünk kell. Nem tudom, hogy valakinek el kell -e mennie, vagy mindenki itt marad. Jó, akkor rögtön meg is adom a szót a jelentéstevőnek. Yeah, I, I, he, he's coming, he's coming. <laughs> Ja, vielen Dank. Äh, ich darf da... Köszönöm szépen, akkor folytatom. Egy kicsit bonyolultabb feladat előtt állunk, a módosítások megvitatása. Nos, itt van a jelentés tervezet először is, és ezt itt nem lehet természetesen teljesíteni itt a parlamentben. Köszönöm szépen a eh, kollégáknak, hogy további javaslatokat nyújtottak be. Először is hangsúlyozni szeretném azt, hogy eh, nem fogunk itt eh, szerkesztői módosításokat eszközölni. A módosítandó jelentésben végül, legalábbis ebből indulok ki, legalább kétszer annyi módosító javaslat lesz, mint amennyi a jelentéstervezetben volt. Különbözőek az álláspontok, és ez világos, hogyha megnézzük az egyes pontokat. Azt hiszem, hogy nincs probléma az egyessel és a kettessel kapcsolatban. A munkacsoportok korábbi mm, véleményeinek az átvételével kapcsolatban. Aztán születik, született számos utalás a preambulum bekezdésekben, amelyek egyrészt az AIG-re vonatkoznak, illetve nyersanyagárakra, devizárfolyamokra, illetve kamatokra és a származékos ügyletek hasznosságára vonatkoznak emellett. Azt hiszem, hogy itt kompromisszumos javaslatot dolgozhatunk ki egyestől hatosig, illetve egészen a kilencesig. Itt minden lehetséges aspektust egy kompromisszumos javaslatban lehet összefoglalni, én ezt javaslom és ezeket a kompromisszumos javaslatokat kidolgozom ezen a héten, és mindenkinek eljuttatom. Aztán a második pont, amely a KKV-k különleges helyzetével kapcsolatos. A tízes munkacsoportot üdvözlöm, ez azonban, a, ez azonban a konkrét megfogalmazást tekintve még nagyon sokat változhat. A 11-es a nemzetközi szabványokat követel, mind a mellett mérlegeli azt, hogy európai szabályokat is megfogalmazhatunk. Ezt is üdvözlöm. A 12-es gozeszúr módosítása a bruttó piaci értékről beszélt, és a bruttó hitel e, kockázatokról, e, és a bázeli e, Bázeli intézettelnek a számaival ezt verifikálni fogom, és hogyha ezek a számok megfelelnek a valóságnak, akkor ezt üdvözlöm, és a 13-as és ebbe, ebbe 13-as és ebbe veszem fel. A 14-es kanfa, kollega utal közelmúltbeli kutatásokra és származtatott ügyletekre, amelyek piaci visszaélésekhez és manipulációhoz vezethetnek. Hát nem tudom, hogy ez szükséges-e ebben a jelentésben, ezt inkább elutasítom. Mert ugye tudjuk, hogy az összes származékos terméknek csak 50%-ával kereskednek tőzsdén, legalábbis a problematikus derivatívákkal kapcsolatban a Nemzetközi Fizetési Bank számai szerint. A 15-ös Klinc amely a tőkeáttétellel foglalkozik, ezt is üdvözlöm. 16-os Krácászony javaslata, amely a hitel nem fizetési csereügyletekkel való spekulációt teszi le, felelőssé a görög válságért. Azt hiszem, hogy most hallottuk a legutóbbi Európa, korábbi Európa minisztertől és Zsué eh, szakértőtől is, hogy a, a, a, a az adósságok, valódi adósságok az én véleményem szerint, illetve az én információm szerint a CDS volumen a görögországi államadóság tekintetében egyharmadot tesz ki, tehát a teljes görög külföldi adósság vagy államadóság egyharmadára egyharmadáért felelősnek a CDS-ek, kétharmadáért nem. Úgyhogy kérdezem, hogy jogos ez a módosítás. Még többször is felmerül ez a kérdés, úgyhogy ebben majd meg kell állapodnunk. Aztán következik a az a kérdés, hogy nagyon komplex a téma, és hogy a e, szerződő fél e, felek közötti viszonyokat jobban kell szabályozni, hát erre majd megfelelő megfogalmazást kell találnunk. A 22-es módosító javaslat e, az szakbizottság elnökétől, ezt támogatom, amely szerint szavatolni kell a kereskedési helyszínek megkülönböztetésmentes hozzáférését és a piacok megfelelő működését. Ezzel kapcsolatban az interoperabilitás kérdését még egyszer összefüggésében kell tekinteni. Nagyon nehéz kérdés ez amelyről még vitáznunk kell konkrétan. Aztán következik egy módosító javaslat, amely megfelel, tehát különböző módosító javaslatokat nyújtottak be különböző kollégák teljesen ugyanarra a témára, amelyeket el tudok fogadni. A 26-os módosítás Podimata asszonyi, amely módosítás Görögországról szól. És ez a megfogalmazás azt hiszem, hogy elfogadható lenne, és ezt erre igen tudok mondani. Ugyanúgy a 28-as a Skinner kollega részéről. A 29-es a szakbizottság elnökének a módosítása. Ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy összességében ez ebben a eh, témában van -e ennek helye, vagy más eh, kompromisszumra eh, kell -e itt kitérni. Kozesz úr az F preambulum bekezdése kapcsolatban törlés javasolt, én ezt ellenzem, és Swinburne asszony javaslatát támogatom. Figyelembe véve, azt az alapelvet, hogy a származhatók ügyletek, származhatott ügyletek csesetében elsősorban azért elegendő nagyon kismértékű kiegészítő piaci szabályozás, mert szakemberek és specialisták használják őket. A szakértők is beszéltek arról, hogy nem volt megfelelő transzparencia, eh, és nem volt szabályozás, és erre szükség van. Ez mind a hármas kompromisszumos javaslatban fog szerepelni, amely a 29-estől a 34-es módosításig tart majd. A 35-östől a 42-esig tartó javaslatok a végfelhasználókról szólnak végfelhasználóktól a kisebb vállalatokig vonatkoznak különböző felhasználókra. Itt is azt hiszem, hogy kompromisszumot fogok készíteni, négyes kompromisszumos javaslatot. Rátérek 37-esre, ugyanis ezt még egy kicsit meg kell világítanom. Itt erre eh, ugyan igent mondok, de nem értem egyelőre. Akkor térjünk rá a 40-esre. Szerintem ezek a számok túl alacsonyak, mely szerint nem pénzügyi vállalkozások, csak a származékos piacok, 5, piacok 5-10%-át képviselik. Az Európai Bizottság legújabb adatai szerint és a piaci, az LKB piaci adatok szerint 13,5%-ot tesznek ki, tehát ez több. Azt hiszem, hogy jobb lenne a számoktól eltekinteni. A 43-astól a 48-asig terjedő módosítások megint csak kompromisszum tárgyát képezik, bár itt Ole Schmidt megfogalmazása, Klinc és Swinburne megfogalmazásai tetszenek a legjobban. Gujár asszony megfogalmazásával kapcsolatban van néhány problémám. De találunk kompromisszumot. 49-50. Ezek törlést irányoznak elő az I preambulum bekezdésre, a többiek javaslatait jobbnak tartom. Az 51-estől az 56-osig tartó módosításokra vonatkozik a 6-os kompromisszumos javaslat, a nem eh, pénzügyi intézetek, illetve a végfelhasználók. Ezzel kapcsolatban ugye különleges szabályokra van szükség, ezeket a kompromisszumos javaslatban fogom megfogalmazni. Gyakorlatilag majdnem ugyanazt mondják ezek a módosító javaslatok. Itt is a módosító javaslatok 57-es, 58-as, 63-as és a 64-est említeném, illetve 65-öst, ezek a hetes kompromisszumos javaslatban szerepelnek majd, és itt a clearingház központokról, a rendszerkockázatról, a versenyről van szó. És meglepő, hogy mind az öt módosító javaslatot francia kollégák nyújtották be, három, illetve négy különböző frakcióból. Úgy látszik, hogy ott még nincsen megegyezés de kompromisszumot tudunk kidolgozni, és majd erről beszélünk. Akkor most rátérhetünk a 67-es, 68-as és 59-es módosítójavaslatra. javaslatra. Ezek összefüggnek témájukban. A swapokra vonatkoznak, illetve az energia belső piaci eh, csomagra, illetve az 50, G20-aknak a javaslataira. Itt is egy olyan megfogalmazást kell fogalma, találnunk, amivel mindenki egyetért. A 60-as Görögországról szól. Gulár asszony megfogalmazásában támogatnám ezt. Gulár, Gulár, javítja Luling asszony a jelentéstevőt. Bulman Dominici módosító javaslatokra megint igen csak mondtam. 69, 62, 61 és 59. amelyek nagy részt gyakorlatilag megfelelnek egymásnak, francia javaslatok, ezek egy kis olasz fűszerezéssel. A 73-assal kapcsolatban van egy kis problémám, Kafan úr jelent módosítása ez. Hogy is mondjam, azt hiszem, hogy ez olyan, mint amikor egy sántát bízunk meg azzal, hogy vezesse a tömeget. Nem gondolom, hogy ez a 73-as módosító javaslat szükséges, én ezt e, elutasítom. Nem hiszem, hogy erre szükség van a jogszabályalkotásban. 74-es van, sperez, ezt támogatom. Itt ugye az adatvédelmet kell biztosítani. 75-től a 83-asig. Itt is ezek franciák és egymásnak megfelelő egyforma módosítások. A követelések első pontjával foglalkoznak. Üdvözli a bizottság azon kezdeményezését, hogy a származhatott ügyleteket és különösen a tőzsdén kívüli származhatott ügyleteket jobb szabályozás alá vonják, és támogatja a származékos ügyletek szabályosításának fokozására irányuló felhívásokat. Ez az általános megfogalmazás, és azt, ezeket összefoglalhatjuk egy módosításba. Ez az egy ára vonatkozó 81-től 84-ig vonat, 84-ig terjedő módosító javaslatokra is vonatkozik, és ezek is azonosak, és gyakorlatilag egységesen a 78-asig 87-esig igen mondhatok erre. A 88-as következik, a 88-astól a 99-esig, ezek a második követke, kötelezésre, vonatkoznak, támogatja ezt a követelést, amely jövőben kötelező kívánja tenni a pénzintézetek közötti független clearing bevezetését minden elszámolható származtatott ügylet vonatkozásában, annak érdekében, hogy javuljon a partner kockázat értékelése. Ole Schmidt, Thomas Mann, Gozes, Perez, Guya, Gulár, Dominici, Swinburne, Kalfa és Kinz Bowles asszony módosító javaslatai ezek. Ezeket a kilences kompromisszumos javaslatban fogom összefoglalni. Aztán jön a százas, Karasz kollega tollából, ezt sem értettem. Úgyhogy ezzel kapcsolatban kénytelen vagyok ezt elutasítani. De még nem beszéltem vele. A 101-est Klinc kollega nyújtotta be. Ezt támogatnom kell. Világos, transzparens és a tőzsdén kívüli származékos piacok működésnek jobb felügyeletére vonatkozik. A 102-es megint csak Kárász úr, hát még itt ezt sem sikerült áttekintenem. Következnek a követelések harmadik pontja, következik a harmadik pontja, felszólít arra, hogy a származhatott ügyletek árai a jövőben jobban tükrözzék a pénzügyi piacokat érintő kockázatot, és a jövőbeni piaci infrastruktúra költségeit ne az adófizetők, hanem a piaci szereplők viseljék. Az adófizetőkre utalunk tehát az eredeti javaslatban ez egy kicsit ideológikus, ezért teljesen jogosak a módosító javaslatok és ezeket eh, el tudom fogadni. Azt javaslom, Thomas Mann, Swinburne és Ferber módosai, módosításait vegyük át. Aztán Klintz eh, kollega a négyes pontot szeretné törölni. Ezt elutasítom. És ezzel a 100, és helyett a 108-tól a 115-ösig kidolgoznám a tizedik kompromisszumos javaslatot, tehát Bosz, Kanfán, Langen, Langen, Dominici, Bulman, Gózes, Olesmit és Fejó módosítások. Tehát itt különbséget kell tenni a teljesen tiszta e, származtatott ügyletek, pénzügypiaci, pénzügyi piaci származtatott ügyletek és a e, vállalatok kockázat lefedézési ügyletei között. Tehát e, ezt hallottuk a szakértőktől is. Az egyetlen kérdés az az, hogy bilaterális clearingeket kellene-e megvalósítani nagyobb saját tőke követelménnyel. Még ezt egyeztetnünk kell az európai bizottság, bizottsággal, hogy konkrétan mondja meg, hogy mire gondol, hiszen ez a Bázel 2-esnek a végrehajtásával kontraproduktív lehet, hogyha nincsenek rendszerkockázatok. Ez lenne a tízes kompromisszum. Következik a 116-os módosítás. Domenici és Bulman, ezeket támogatom. Ez a származhatott ügyletek teljes mennyiségének jelentős csökkentésére vonatkozik, transzparenciával, illetve egyéb intézkedésekkel. A 117-es módosítás ugyanerre vonatkozik, míg a 118-as megint csak az ideológia kategóriájába tartozik. Óva Inta nem gyakorlott befektetők, származikos kereske, jelentéshez való hozzáférésétől, és az ilyen gyakorlatok ellenőrzését szorgalmazza. Hát ezt jogszabályban nem igazán tudjuk megfogalmazni, már a megfigyelés, pláne a megfigyelés miatt sem, úgyhogy ezt elutasítom. Következik a 119-es pont. Gulár asszony. Na végre, sikerült kimondanom a nevét ez a javaslat egy kicsit túl messze megy a második részben. Megfelelő információ bekérésen és helyszíni látogatáson keresztül, mivel az ESMA-nak, az EBA-nak és az ESRB-nek minden szükséges információhoz hozzá kell jutnia. Ez egy kicsit túlságosan messze megy. Jó, hát az átláthatóság az jó, de azért mégsem kell túlzásba vinni a dolgokat. Következik a 120, 121, 122 és a 123. Klinz, Kárály, Swinburne és Bowles mindegyikre igen tudok mondani. És következik a 124. 124 órás mittől itt a hatos Ha kezdjük a 11-es kompromisszumot. Az összes Oresmét, Thomas Mann, Domenici, Gozes, Gozes, Swinburne módosítók tartoznak ide amelyek részben ö, valóban van csak a megfogalmazást változtatják meg, és én itt egy kompromisszumot javasolnék, hogy a tartalmat nem módosítsuk. Aztán 130-131-es, ezeket támogatom. Itt a bejelentési követelményekről van szó, illetve az elnök asszony kérdése, hogy a rövid lejáratú szerződések elszámolási követelmények alól felmentes kapjanak el. Itt erről még beszélünk kell, hogy most a deviza ügyleteket, amelyek egyébként sem jelentenek olyan komoly problémát, mint a hitel nem teljesítési csereügyletek, tehát hogy miért kellene ezeket mentesíteni a clearing eljárások alól, ez nem volt világos számomra. 132-es módosítótól a 137-ig, ezek a 12-es kompromisszumba kerülnek be, itt az Európai Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság hatásköréről van szó, illetve a harmadik országbeli központok és az európai központok engedélyezéséről, és ide tartozik az is, amelyről bele rákérdeztem, és a választ nem kaptam meg erre vonatkozóan. Balc kolléga javasolta, hogy a CCP-k banki engedélyt kapjanak, tehát banki engedélye kellene rendelkezniük. Tehát ez nem volt világos számomra, hogy a tőkekövetelmények itt mennyiben térnek el a clearing központok esetében a banki tőkekövetelményektől de egyébként ez bekerülhetne a 12-es kompromisszumba. 138-as módosító, itt a központi banki pénzekre van szó, ezt e, támogatom. 139-143-ig ezek olyanok, amelyeket nem értek. Wortman Koltól, Balc kollégától ezeket inkább elutasítanám. Itt a tőkekövetelményekről van szó, hol amennyiben már a banki ágazat szabályozása alá esnek, ezek akkor nem kell további követelményeket felállítani. Aztán 13-as kompromisszum a 8-as ponttal. Bolz, Swinburne, Karas és Langen módosítói. Tehát itt én is megváltoztattam a véleményemet. Én írtam ugye azt a véleménytervezetben, hogy a kockázatkezelési rendszereknek nem szabad összefonódniuk, ezt revidiáltam, most úgy hangzik, hogy a kelszefek nem szabad teljes mértékben a felhasználók által finanszírozva lenniük, illetve kockázatkezelési rendszereik nem állhatnak versenyben, be kell őket vonni a kockázatkezelésbe, és a szigorú előírásokat határozunk meg a klinikus központok tekintetében. Ez a 148-as módosító kerül még bele a 13 a 144-es, 149-es, ezek tartoznak a 13-as kompromisszumban, minden, ami a 8. bekezdéssel kapcsolatos és a maga módosítója is ide került az ármas kompromisszum. Aztán 150-es módosít az elnökasszonytól, de a technikai normákról van szó, az információcserő, ezeket mindenképpen támogatom. 151-es itt pedig az ESMA pénzügyi felügyeletéről van szó, amelynek függetlennek kell lenni a jelentős piaci szereplőktől és kockázatvállalatokról. Ez ugye a régi kérdés, amelyek kapcsolatban már megváltoztattam a véleményemet a az elhangzottak alapján, és itt Domenici kolléga e, módosítóját e, elutasítom, illetve a 13-as kompromisszumba belevenném ezt. Aztán 152 Skinner, ezt elfogadom. Aztán a 9-es bekezdésre foglalkozó módosítók, itt egy egyetlen európai adattár bevezetésére van szó, minden ügyletes pozícióval kapcsolatban, melyet nem tőzsdén számolnak el, és ezeket az eszmai szabályozás felügyelnél, és csak nem ami átláthatóságot kell itt megvalósítani. Itt is van számos módosító, négy azonos francia módosító négy különböző frakcióból, tehát nagyon jól lobbiztak a francia intézetek, ez azt jelenti. És szórakoztatás is hozzátartozik ugye a dologhoz. Ez lesz majd a 14-es kompromisszum. rendben van. Aztán 162-től a 165-ig. Ezek még a 9-es bekezdéssel foglalkoznak. Úgy gondolom, itt arra van szó, hogy amikor a standardizált derivátok lebonyolítása szervezett kereskedési helyeken nem megvalósítható, akkor ezt hogyan kell megoldani, Bolsz asszony módosítói tartoznak ide. Aztán a 166-os módosító következik, itt a nemzetközi szabványokkal foglalkozunk, illetve azzal a kérdéssel, hogy hogy Európában az interoperabilitást a clearing központok között biztosítani szeretnénk-e. Klinc kolléga követelte ezt. Ma hallhattuk, hogy ezzel lehet, hogy még meg is tupláznánk a kockázat mértékét, a tőzsdék és a clearing központok fenntartásokkal élnek ezzel szemben, de a hát fenntartásaik vannak az inter operabilitással kapcsolatban úgy gondolják, hogy újabb kockázatok és veszélyek merülhetnének fel ennek következtében. Ez szemben is elég szkeptikus 170 után következő 171 és 172 tőlem, amelyik a 11-es pontot erősítik, meg nincsen további módosító a 11-es bekezdések kapcsolatban következik a 12-es bekezdés. Itt megint számos módosító került benyújtásra, 173-től 180-ig bekerülnek a 15-ös kompromisszumba, kivéve Kamfen kolléga módosítóját, amely nekem túl messze megy. A többi módosított azonban a 15-ös kompromisszumban összefoglalom. Kánfen úr módosítójával nem vagyok teljesen megelégedve, de nem lehet ezeket teljes mértékben egyeztetményesre. Aztán 12 A bekezdés, 12 B, Dominici Bullman, elfogadom. Itt valamit még módosítottam, azt is elfogadom. Aztán majd eldöntik önök, hogy ez valóban helyén való 180 490 a 16. kompromisszum, a 13-as bekezdésre vonatkozóan. Itt mindegyik módosító egyetért tulajdonképpen, itt egy kicsit több, mint megfogalmazásbeli változtatás, de kompromisszumot tudunk itt kötni. 193-as módosító Ole Schmidt, 191-es elnézést Ole Schmidt-től, itt ugye a korlátozás a rendszerkockázatot jelentő származhatott ügyletek esetében 192 es és ezzel foglalkozik 193 Kampfentől, ezeket mind támogatom, 194-es Swinburne asszonytól, és akkor 195-östől 200-ig. Ezek részben ellent mondanak egymásnak, ez a 11-es bekezdése foglalkozik ez a rész és én itt az eredeti szöveget támogatnám. Tehát maradnék az eredeti megfogalmazásra, és elutasítanám az ezzel kapcsolatos módosítókat. De a 192-es módosított Berez asszonytól a 14-hez egyfajta kiegészítésként elfogadnám. Ugyanez igaz a 200-asra Ole Schmidt módosítójára. 201-től 207-ig ez a 17-es kompromisszumba kerül, a 15-ös bekezdése vonatkoznak ezek a módosítók. A CDS-ekről van szó, ugye a hitel nem fizetési csereületekről, a különböző gazdasági kockázataikkal, kihatásaikkal. Ezekről már beszéltünk kimerítően. Hét kolléga nyújtott be módosított ezzel kapcsolatban, ezeket össze lehet foglalni. Aztán következik a 208-as módosító. Itt egy másik kérdésem merül föl. Itt a piacok koncentrálódásáról van szó. Szóval tudjuk, hogy a CDS-ek 80%-át eh, a hat legnagyobb vállalat bocsátja ki, vagy kezeli kettő ezek közül a váltók közül a JP Morgan, a legnagyobb Deutsche Bank, pedig a negyedik legrosszabb, legnagyobb ilyen vállalat képviseltette is magát itt ma délután. És felmerült a kérdés, hogy a piaci koncentráció szempontjából kell a lépéseket tennünk, én ezt nem tartom megfelelőnek, és el is utasítom McCarthy asszony 208-as módosítóját. Berez asszony módosítója 209-es. Módosítójában Berez asszony az európai dimenziót szeretné támogatni a ccp esetében. Ugyanígy véli ezt Dominici és Bulmán 211-es módosítójogban ők is a támogatásomat elnyerték ezzel, és akkor 210-es az elnökasszonytól, borszaszonytól itt úgy, de arról van szó, hogy hitel nem fizetési csereügyletek jogszerűen felhasználhatók vállalati tevékenységek vagy érdekek fedezésére egy országon belül, még akkor is, ha esetleg állami adósság kötvény tulajdonjogát nem lehet megszerezni. Kérdés, hogy akkor a CDS-eket a pénzügyi miniszterek eh, szabályozzák-e vagy sem? Ez a megfogalmazás helyes, csak az a kérdés, hogy az állami adósság kötvények esetében, ugye az eurózónában erről vita folyik, hogy bizonyos küszöbértékeket, plafonértékeket e, meg kell határozni, ez egy nagyon sokat vitatott pont, ezt még mi nem vitattuk meg kellő mértékben. Domenics és Pullman másképp fogalmazza ezt mert ők azt mondják, csak a mögöttes kötvénykitettség bemutatása és bizonyítása után legyen esedék, és ennek a kitettségnek az összegére korlátozódjon, tehát ez pontosan az ellentéte. Tehát a kettő közül valamelyik mellett kell letennünk a voksunkat, és én Bulmant támogatnám, nem pedig a, a igen, csak tisztelt elnök asszony módosítója mellett. Következő módosítók eh, plafonértékeket határoznak meg a sortolás tekintetében, ez az átlátható tőzsdei kereskedem Domenicsit, itt a helyi hatóságok és mérlegek bevonásáról van, szóval nem tudom, hogy ezt tudjuk-e szabályozni, itt vannak még fenntartásaim, de a plafonértékek értékek, küszöbértékek bevonása Langen és Domenici módosítójában ez támogatandó, Mi Kánfen kolléga módosítója nem kapja meg a támogatásomat, a 216-ossal sem. A bizottságtól azt kéri, hogy költség az, hogy elemzést végezzen a CDS-ekről az elmúlt tíz évre vonatkozóan, hiszen a pénzügyi válság bebizonyította, hogy a jelenlegi rendkívül bonyolult pénzügyi rendszer se nem, nem hatékony, sem nem stabil úgy gondolom, hogy a bizottság ennek nem érdemli meg azt, hogy a, így foglalkozzon a múlt éppen ezért ezt elutasítanám. Úgy gondolom, ez már tavalyi hó. 218-as Domenici Bullman módosítója, itt arra van szó, hogy mi tartozik ide a szabályozás alá minden nagy kockázatú ügyletről, minden származékos ületet vonjunk ebbe a szabályozás alá, ez itt a kérdés a különböző módosítókban erre másképpen reagálnak. 218-tól 226-ig ezek a módosítók bekerülnek a 18. kompromisszumba Domenici és Pullman, Ole Schmidt, Gozes Klintz, Podimata Gozes, Domenici, Perez és Bolman, módosító, Bolman módosítói, úgy gondolom ezek, ezek mind bekerülhetnek a kiegészítő pontokba, itt a pénzügyi intézményekről van szó, úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban kompromisszumra tudunk jutni, ez lenne a 18-as kompromisszum, és akkor végül jönnek még további javaslatok a 17-es bekezdés kibevételéséről, nyersanyagról, mezőgazdasági termékekről van szó, nagyon jó javaslatokat dolgozott ki Gulár asszony, illetve Gozesz úr, Bulman úr, illetve Berez asszony, itt funkciózavarokról van szó, illetve uh, sortolásról, amelyeket alapvetően pozitívan értékelek. És akkor végül számos kiegészítő pont van még. 236-os módosító Ferbert ezt támogatnám. Aztán a 17A, 17B, ezekkel kapcsolatban számos módosító érkezett. Itt ö, több azonos is van, 17A, támogatom, a 18-ast is. Ugye itt minél egységesebb szabályozásról van szó, de igenis európai szabályokra van szükség, ezt kéri Bolz, Pullman, Domenici, Kanfán javasolják ezt. 249 végül Gulár asszonytól kéri a bizottságot, hogy biztosítják, biztosítják, hogy az európai és nem európai szabályzók kölcsönösen hozzáférést kapjanak a központok és kereskedési adattárak adatai, az legyenek azok bár az Európai Unión belül vagy kívül, ez tehát a kölcsönösség kérdése. Az eddig, eddig egyetlen ilyen működő intézmény 2008. októberében jött létre ez a legnagyobb amerikai clearing központ. Hogyha nekik hozzáférést biztosítunk, akkor mi is hozzáférést kérünk az amerikai CCP-hez. Éppen ezért támogatom ezt a módosítót, és akkor végül szintén Gulár asszonytól az, hogy fontos, hogy a valamennyi szereplővel együttműködve rendszeresen értékelni kell jövőbeli jogszabályok hatékonyságát, és szükség esetén ki kell igazítani a szabályozói rendelkezéseket, ez a 2052-es támogatta, aztán pedig a nyersanyagokkal és mezőgazdasági termékekkel való kereskedelem, ezzel kapcsolatban megint csak számos indítvány érkezett, úgy gondolom, hogy ezt is sikerül megoldanunk. A módosítóknak csak egy része került említésre, nem minden megfogalmazás ö, ö, ö, olyan, amit elfogadható, de megpróbálok minél több ö, módosítót a szövegbe bevonni, amelyek természetesen olyanokat, amelyek nem szerek ki egymást, és akkor újra fogalmazom, és a jövő héten megkapja mindenki a szövegeket. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy ez sokat segített mindenkinek, az árnyéki jelentéstevőknek is. Én vagyok az egyik hoz, árnyék jelentőstevő. Ki szeretne hozzászólni? Dominics úr, nem? No, no, no, niente da aggiungere. Nincs semmi hozzá tenni való, mert nézzük meg a fejleményeket, és akkor majd azt hiszem, hogy alaposabban át tudjuk tekinteni az összes kérdést az árnyék jelentéstevők, illetve a jelentéstevő között. Nos, én az liberálisok árnyék jelentéstevőjeként szeretnék néhány szót szólni, röviden. A 131-es amely egy bizonyos kivételre vonatkozott, ez gyakorlatilag ez azt jelenti, amikor, hogy a clearing és a fizetés ugyanazon időpontban e, kerül, so, ugyanabban az időpontban kerül ezekre sor, erről volt szó, rövid lejáratú devizaszerződésekről, ezt majd még megbeszélhetjük. A 186-os pont nem a CRD 4-re vonatkozik, amely, amiről beszéltünk, hanem arról, amiről beszéltünk a meghallgatáson is, tehát gyakorlatilag bilaterális, kollaterális megegyezésre kerülne sor, és ennek során ezek ugyanazt a tőke követelménnyel kell, hogy szembenézzenek. A 2010-esben arról eh, szólok, hogy, hogy vannak olyan hitel, nem fizetési csereügyletek, amelyekkel kapcsolatban hmm, egyéb szabályok érvényesek. Vannak ennek legitim okai ennek a használatának. Hogyha egy cégnek például nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy Görögországban eh, való, a görögországi nyaralásokba investálj, investáljon, akkor valahogy egy CDS-sel tudná a, köl, a kockázatait fedezni. A 237-es nagy érdeklődésre tartott számot. Itt a kibocsátási engedélyekre szeretnék utalni. kibocsátási engedélyek számának idővel történő csökkentésének és a jóváírások, jóvágyásuk előtti kereskedésének hatásáról szól. Ez nagyon sokan mondták, hogy ez az, ez az envi-be tartozik, de szerintem az Econ-nak is foglalkoznia kell ezzel. És ez a, ennek a módosításnak a lényege. Ez a lényege, amit én el, annak, amit én el akartam mondani, Sven, akar -e hozzászólni, Pascal? Uh, <laughs> uh, there's, there's, there's obviously a glitch in the word processing in the secretary. Úgy látszik, hogy egy kicsit ugrik a titkárságnak a Word programja. Pascal, tessék. Non. Euh, je voulais juste souligner que Egyszerűen csak ki szeretném hangsúlyozni, hogy a legtöbb esetben, ahol a francia módosító indítványok ugyanazok voltak, pedig különböző frakciókból származak, ez egyszerűen csak egy jó dolog. E, nos, én nem tudtam előre, hogy a frakció, más frakciók is ugyanezzel állnak elő. Nos, Sajnálom, hogy eddig nem volt alkalmunk megvitatni ezeket a kérdéseket az előadóval, de remélhetőleg ez hamarosan megtörténik. Langen Bonster. Langen úr. Ez nem az ütemezésen eh, múlt, hanem azon múlt, hogy eh, a, eh, a, a nagyon sokáig tartott a húsvéti szünet, és ez alatt két hétig tartott, még lefordították eh, az módosító javaslatokat, úgyhogy nem az én hibám, ezt sajnálom. Nagyon sok munkát végzett eh, Langen úr, mondja Swinburne asszony, eh, várom a részletes kompromisszumos javaslatokat. Azzal kapcsolatban, ami elhangzott ma, annak tükrében szeretnék visszatérni egy dologra. A pénzügyi szereplőknek lehet, hogy szükségük van bizonyos célkitűzésekre eszköz szinten, eszközkategória szinten, és ez talán nagyon gyors előrelépést jelentene a clearingek területén, mint ahogy a CDS-ek 95%-át most már clearingelik. Úgyhogy talán ösztönözni lehetne az Európai Bizottságot arra, hogy egy ilyen javaslatot nyújtson be. Köszönöm, Ferber úr! Köszönöm szépen. Arra kértek, a har, hogy a 37-es módosítást tisztázzam, bár én magától értetődőnek tartom. Azért annyiban egyetértek, hogy a 37-esre inkább pluszt adna, a 100-asra, 100-asra pedig mínuszt adna a jelentéstevő, mert ebben ellen, ellen, ellentmondás van a kettő között. Hallottunk ma a eh, hearing során bizonyos eh, kérdéseket arra vonatkozóan, hogy ott, ahol a reál gazdaságban folyik a kereskedelem, eh, az más, mint a pénzügyi piacokon folyók ügyletek. Nos, módosító javaslatokhoz, hogyha még indoklást is fűznék, talán akkor ez jó lenne. de mind a mellett ugye nagyon korlátozza az élvezeteket, a munka élvezetét, hogyha a módosításokhoz fűzött indoklások nem szerepelnek a szövegben. Én a MIFID-re a MIFID-re utalok itt, mert a bankokra vonatkoznak a MIFID szabályok, a nem banki intézetekre pedig nem vonatkoznak a MIFID szabályok, úgyhogy inkább azért vonatkoztattam a MIFID irányelvet erre a módosításra. Köszönöm. Langen úr, a végén, a végén. Csak egy technikai problémát szeretnék említeni. A saját kezdeményezésű jelentéseknél nincsen indoklás, nincsen indoklás csak a jogszabályalkotó javaslatoknál, úgyhogy ezt szerettem volna mondani, ezért nincs benne az indoklás. Thank you, Madam Chair. I think... Ulla mit következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lángen úr előtt tisztelgek. Nagyon sok munkája volt. Kérdezem, hogy önnek volt-e húsvéti szünete volt? Jó, rendben. Akkor tényleg hosszú volt a húsvét. Na, hát gyakorlatilag minden elhangzott. A 200-assal kapcsolatban viszont nem biztos, hogy jól értettem, ön esetről esetre akarja meg meg akar megtiltani bizonyos eszközöket, ezt jól értettem? Hogyha meghallgatjuk a kritikus hangokat a hearingen, tehát ön támogatja a tiltást, a betiltást, én viszont szeretném kizárni ezt a, ezt a szót. Elhangzott a válasz erre a kérdésre. Az egyik szakértő azt mondta, hogy nem gondolja, hogy ez hasznos lenne. Hallottuk, hogy ő mit mondott, hallottuk, hogy a francia kormány mit mondott. Ők tulajdonképpen Langen úr az ön oldalán állnak, kérem, hogy hallgasson rájuk. Mert nem igazán, nem igazán hasznos eszköz ez. Köszönöm szépen. Akkor ön tehát támogatja a 200-as módosítást? It's very simple. Do you want to have a Nagyon egyszerű a kérdés, akar-e betiltást, vagy nem akar betiltást? Ich sehe, ich sehe jetzt den Widerspruch. Ellentmondást látok, mondja Langen úr, a CDS megtiltása és a figyelmeztetés között. Ol és mit figyelmeztetést akar, Uh, mások pedig tiltást, akar, tiltást akarnak. Hát ez azért nem, nem ugyanaz, illetve ennek egymásnak ellentmond. Minden dologhoz többség. Többségre van szükség, a megoldás megtalálásához többséget kell találni. Ilyen egyszerű a dolog. Elnök. Azt hiszem, hogy olyasmit volt az utolsó hozzászóló, senki más nem integet elkeseredetten felém. Langen úr, nincs több hozzászóló. Kérem, zárja le a vitát. Äh, Köszönöm szépen. Remélem, hogy az elnök az, hogy minél hamarabb lezárja az ülést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tárgyalások folynak éppen a végső szavazási időpontra vonatkozóan. Az ülést lezárom. Koordinátori ülésünk lesz fél hétkor itt.